Bene, abbiamo aspettato fin troppo tempo. Rendben van, talán túl sokat is vártunk, hogy azok, akik későn érkeznek, ideérjenek, de a nagykövet úr itt volt, pontosan három órakor, nagyon kevesen voltak még, ketten voltak még jelen a teremben. Nagyon türelmesek voltunk, tehát, hogy várakozzunk, vár, megvárjuk a későket, de hát sajnos nem tudunk tovább várni, valamennyi ideig vártunk, de ennél tovább nem tudunk. Üdvözöljük Martensen asszonyt. El kell ismerni, hogy az ő esetében a kinevezés, amelyik augusztusban történt, ebben az esetben tehát nem tudtunk volna előbb találkozni vele, mint ahogy kinevezték volna, úgy, ahogy megbeszéltünk Aston asszonynal, de ő nagyon kedves volt, és úgy szervezte meg a munkáját, hogy az első találkozók között, hogy minket vett számításba. Nagyon szépen köszönjük ezt, és nagyon örülünk, hogy itt van ön. Természetesen beszélni fogunk Szudán politikai helyzetéről, az Európai Unió szerepéről, amely, mint önök tudják, egy mm, politikai egyensúlyt biztosít az országban. Van egy globális béke megállapodás, amelyik most hozza az első gyümölcseit, ugyanakkor ezt még tovább kell erősíteni. Van egy referendum az ő függetlenségről, több területen is, amely esetleg nagyon érdekes fejleményeket fog hozni a jövőben. Mielőtt átadnám a szót, szeretném röviden emlékeztetni önöket, bár tudom, hogy a kollégák tudják azt, hogy ön milyen eh, tapasztalatokat, tapasztalatokkal rendelkezett, rendelkezik korábbról. Nagyon sikeres nagykövet volt korábban, különösen kényes politikai helyzetekben dolgozott korábban is, különböző küldetésekben. Három évig volt szudáni nagykövet, aztán Afganisztánban volt nagykövet, Irákban volt konzul, tehát ezek mind-mind igen kritikus helyszínek. A bizottság tagjainak az érdeklődése nagyon nagy a szudáni helyzetet illetően, illetve a az afrikai helyzettel kapcsolatosan. Remélem, hogy ez egy első alkalom, egy hosszú párbeszédben, és mi ezzel a szándékkal szeretnénk ezt a kérdést kezelíteni. Átadom a szót önnek, majd utána egy eszmecsere a kollégák hozzászólásaival, a kollégák kérdéseivel össze fogunk gyűjteni 5-6 kérdést, oly módon, hogy megadjuk önnek a lehetőséget, hogy válaszoljon ezekre elnökasszony, nagykövetasszony, öné a szó, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Honorable members, I'm... Tisztelt képviselő urak és hölgyek, nagyon örülök, hogy itt lehetek önök között. Ahogy az elnök úr elmondta, a tanács nevezett ki október, augusztus 11-én, és szeptember 1-én léptem hivatalba Tolben Brula úr után. Sajnálatos módon nem volt lehetséges ebben a rövid időben találkoznom, tehát kinevezésem és a mandátumom kezetek között a nyári szünet volt, de nagyon örülök, nem tudtam egyből jönni. Örülök annak, hogy most itt lehetek önök előtt, a külügyi bizottság előtt, mandátumom elején. És már volt lehetőségem önökkel informálisan találkozni, többekkel önök közül is, Üdvözlöm az önök javaslatait. Előre örülök egy majd lefolytatandó vitának önökkel, és remélem, hogy gyakran találkozunk, és hadd mondjam el, ha valaki Szudánban szeretne utazni, vagy bármilyen okból kifolyólag érdeklődik Szudán iránt, kérem szépen, hogy vegye fel velem a kapcsolatot az Európai Unió rendkívüli szudáni megbízottjaként misszióm, küldetésem Catherine Ashton asszony égisze alatt, hogy nagyon is komplex kérdésekkel foglalkozzam, amelyek Szudánnal kapcsolatosak, politikai biztonság, emberi jogok, humanitárius és fejlesztési kérdések. A következő hónapok jelentősek lesznek Szudán jövője szempontjából, hiszen kritikus fejezethez érkezett történelem történelmében, hiszen a 2005-ös átfogó béke megállapodás fordulópontjához érkezik, hiszen ez a 2005-ös megállapodás a leghosszabb ideje tartó polgárháborúnak vetett végét, amely mintegy két millió ember életét követelte. Nagyon fontos tudni jövője szempontjából az, hogy mi történik most. Az átfogó béke megállapodás népszavazása zárul majd, a dél-szudániak önrendelkezési népszavazása lesz, és e, Abiyét január 9-én 2011-ben lesz megrendező a két népszavazás. Ez a, az időszak meghatározza azt, hogy Szudánban a tartós békét meg lehet -e teremteni. Reméljük, hogy ez lesz. Mindenki, minden tekintet e, Szudára szegeződik. New Yorkban múlt héten volt magas szintű tanácskozás Szudánról, méghozzá az első alelnök és a dél-szudáni kormány Ali Osman Taha elnöke részvételével. Obama amerikai elnök és 11 más kormány és államfő, illetve külügyminiszterek, magas szintű tisztviselők 25 tagállamból érkezett vagy szervezettől. Engem a mandátumom arra kötelez, hogy segítséget nyújtjuk, nyújtsak ahhoz, hogy megvalósítsuk az EU stratégiai célkitűzéseit. Július 26-án a tanácsi konklúziókban kerültek megfogalmazásra ezek a hat témakörű csoportosítható célok. Az első aktívan hozzájárulni ahhoz, hogy végrehajtsák az átfogó béke megállapodást. Ideértve megfelelő, hiteles népszavazások tartását január 9-én Dél-Szudánról és Abéról. Második támogatni kell a népszavazást követő időszak kérdését. Hármas intézményépítés támogatása és a stabilitás, biztonság és fejlesztés támogatása Dél-Szudánban a népszavazás eredményétől függetlenül. Negyedik, a biztonság javítása és tartós béke megteremtése Darfurban. Ötödik, az igazság, megbékélés, emberi jogok tiszteletben tartása, együttműködés a hágai büntetőbírósággal. Hatodik, a humanitárius helyzet javítása egész Szudánban. Az én szerepem, mint EU rendkívüli megbízott, az az, hogy az EU hatását gyümölcsöző eredményekké alakítsam át Szudánban. Természetesen ez nem olyan valami, amit egyedül meg tudnék valósítani. Kollektív erőfeszítés kell legyen, csapatmunka, együttműködöm majd az EU intézményeivel és szolgálataival, illetve az EU tagállamokkal is. És fenntartom a kapcsolatot a szudáni partnerekkel is, a civil társadalom képviselőivel, civil szervezetekkel, nemzetközi, nemzetközi partnerekkel, az ENSZ-el és az Afrikai Unióval is együtt kívánok működni. Kiváltképpen az ENSZ főtitkára, főtitkára által kinevezett rendkívüli megbízottakkal együttműködöm, Beki elnök úrral és magara, magasrangú Afrikai Uniós végrehajtási csoportjával és az USA rendkívül megbízottjával és más regionális partnerekkel. A legtöbb időt a helyszínen fogom tölteni, bejárva az országot. A szeptember 1 léptem hivatalba, azóta elmentem Szudánba, ahol találkoztam szudáni ö, politikusokkal Kártumban és Subában, és nagyon sok nemzetközi szereplővel találkoztam. Voltam New Yorkban is, mint említettem, hogy részt vegyek magasrangú szudáni tanácskozáson, amelyet az ENSZ főtitkára hívott össze múlt, vas, múlt pénteken, és vitákat folytattam amerikai, kínai, orosz, brit és holland kollégáimmal, akik szudáni rendkívüli képviselők vagy megbízottak a következő hetekben. Ismét el fogok látogatni Szudánba, elmegyek Addis Abebába, hogy találkozzam az Afrikai Unió vezető személyiségével, és elmegyek Genfbe is. Mielőtt konkrét kérdésekre kitérek a mandátumommal kapcsolatban, hogy mondjak valamit a New Yorki magasrangú tanácskozásról, amelyen részt vettem múlt pénteken. Mint említettem, azt hiszem, a rendezvényt az emelte ki, hogy nagyon sok magasrangú vendég volt. Áston bárónő és nagyon sok magasrangú EU tisztviselő képviseltette magát több tagállamból. A nemzetközi közösség számára erős üzenetet fogalmaztunk meg. Szudán nem engedheti meg magának, hogy visszatérjen a konfliktushoz. Időben meg kell tartani a népszavazást, tiszteletben kell tartani az eredményeket, és mindenkinek támogatni kell a béke folyamatot. Obama elnök úr azt mondta, hogy Szudán vagy teljesen elszigetelődik, vagy javítja kapcsolatot Szusával. Megjegyezte, hogy nem lehet igazságosság nélkül béke, a kapcsolatokat nem lehet az USA-val normalizálni, ha csak meg nem tesszük a feladatokat. Taha elnök úr üdvözölte Obama elnök úr elkötelezettségét Szudán mellett, és Szudán pozitívan kívánt reagálni az amerikai javaslatokra. Üdvözölte Obama elnök úr új ö, betájolású vagy új irányultságú politikáját, az elnök, az utáni elnök azt mondta, a díjszakon elnök azt mondta, hogy nagyon fontos időben megtartani a népszavazást, ha nem, akkor gondokat okoz. És azt mondta az alelnök úr, hogy a függetlenség mellett fogják legtöbben leadni majd a boksukat a szudáni, dél-szudáni népszavazáson, de nyitott lesz a lehetőség az egyesülés és a szétválás között. Az Európai Uniónak nagyon fontos az átfogó béke megállapodás megvalósítani. Nagyon fontos az eredményeket tiszteletben tartani. Az Európai Unió azt szeretné, ha felgyorsítanák a népszavazás követő rendelkezéseket. Szudánnak kapcsolatban az EU aggodalmáról ö, számolt be a humanitárius helyzet és a biztonsági helyzet miatt. Az EU azt szeretné, ha az UNAMIT hozzáférhetne ö, a szudáni területekhez. Az Európai Unió összekívánja fűzni az igazságosságot és a békét, kiáll amellett, hogy ne ö, legyenek büntetlenek a bűnöket elkövetők. Az Európai Unió azt mondja, hogy támogatja az USA szerepvállalását Obama elnök új irányításával, illetve az ENSZ rendkívüli fontos szerepét is kiemeli, illetve az Afrikai Unió nevében Beki elnök úr tevékenységét is támogatja. Nagyon fontos, hogy megragadjuk ezt a rendkívüli alkalmat, amely most megjelenik. Nagyon sikeres volt az ülés, mert valóban magas szintű nemzetközi figyelmet keltett. Az ENSZ főtitkár vezető szerepet játszott, amikor be megszervezte ezt a találkozót. Az EU-t is nagyon jól képviseltették az amerikai elnök Obama, és az elnökök, a szudáni elnökök azt is kifejtették, hogy nagyon fontos, hogy a népszavazás eredményt mindenki tiszteletben tartsa. Most nagyon fontos, hogy a pozitív lendületet tovább vigyük. Ha megengedik, akkor néhány szót szólnék arról, hogy mandátumomnak mik a főbb elemei. Mit tesz az EU ezen fő elemek támogatásához? Először is a CPA végrehajtása, kezdve a népszavazással. Száz nap van még Dél-Szudánban az önrendelkezésről történő szavazásról, és az ABA-ról történő szavazásról. A dél-szudáni népszavazás előkészítése, előkészítése le van maradva a határidőkhöz képest, még a szavazó bizottságokat sem állították fel, úgyhogy rengeteg munkát kell még elvégezni, nem szabad időt vesztegetni. A regisztráció és a szavazás, a dél-szudáni népszavazás esetén délen és részben északon is meg fog történni, hiszen nagyon sokan északon élnek a déliek közül, és van, aki más kontinensen él. Az Európai Uniónak az a fontos, hogy időben, békésen megtörténjen a népszavazás, az emberek kifejezhessék a véleményüket. Ez az üzenet, amit New Yorkban is hangsúlyoztam a múlt héten. A Népszavazási Bizottság elnöke bejelentette, hogy a regisztráció november 15-én fog kezdődni, és azt is bejelentette, hogy reméli, hogy még mindig megvan a lehetőség arra, hogy január 9-én valójában sor kerülhessen a szavazásra. Az Európai Unió megfigyelő missziót fog küldeni, amely ellenőrizni fogja, monitorozni fogja a szavazást a regisztrációs fázisban is. Ez egy látható és fontos hozzájárulás lesz az népszavazási folyamat átláthatóságához. Az EU technikai támogatást is biztosít a szudáni szavazóbizottságnak. Három technikai szakértőt biztosít, egy, egyet Kártonban és kettőt Jubában. Azt is egyeteművé tettük, hogy reméljük, hogy a szavazási, népszavazási folyamatnak a tanulságai a végső jelentésben szerepelni fog, amit az EU megfigyelő bizottsága készít, úgyhogy amikor majd készül ez a jelentés, ezeket is figyelembe kell venni. Függetlenül az ANMIS-től, vagyis az ENSZ szudáni küldöttségétől bejelentették, hogy magas szintű ENSZ monitorozási panel Kape úr által vezetve szintén ellenőrizni fogja. Mindkét szudáni párt esetén ellenőrizni fogják, hogy a hitelességük fönnmaradjon a szavazási folyamat során de nem megfigyelő misszióként fognak működni, hanem egy általános átlátást akarnak kapni a népszavazás előkészítéséről és levezetéséről. Minden lehetséges információforrást felhasználva, beleértve a megfigyelő bizottságoknak az observ- tehát a megfigyelő bizottságnak az információit is, tehát az EU-s megfigyelők információit is. A tárgyalásokat tekintve egy párt közötti egyeztetéseken, vagyis a szavazás utáni helyzet rendezésével kapcsolatban egy ilyen tárgyalási folyamat már megkezdődött. Négy munkacsoport fog foglalkozni az állampolgársággal, biztonsággal, gazdaság és pénzügyi helyzetekkel. Ez a vízzel, az árfolyam kérdésekkel, nemzetközi megállapodásokkal fognak foglalkozni ezek a csoportok. Folyik a munka, de föl kell gyorsítani. Az is fontos, hogy a szavazás utáni együttélési szabályok kialakításában minden fél részt vegyen, attól függetlenül, hogy mi lesz az eredménye a szavazásnak. Véleményem szerint különösen fontos, hogy az kérdésben és az állampolgárság kérdésében pontos tisztázás legyen, pontos legyen a helyzet beleértve a konstruktív és együttműködő kapcsolatot a pártok között, attól függetlenül, hogy milyen lesz a népszavazásnak az eredménye. Ez rendkívül fontos Szudán és a régió jövője szempontjából. Harmadik megjegyzésem, Dél-Szudánnal szeretnék foglalkozni. Az Európai Unió támogatja a jogállam kialakítását, az alapszolgáltatások, kapacitások kialakítását Dél-Szudánban. Szeptember 17-én részt vettem egy magas szintű technikai ülésen Dél-Szudánban kapacitásépítés témájában, és az Európai Bizottság Brüsszelben szintén foglalkozott ezzel a kérdéssel. David Denk vezette a dél-szudáni delegációt, aki gazdaság és pénzügyi miniszter. 19 prioritást állítottak föl a kormányzási kapacitások kiépítése témájában a, azért, hogy a CPA 2011. júliusig valójában teljesüljön, attól függetlenül, hogy mi lesz a népszavazás eredménye. Ebben egy sor tagállam is donor, a dél-szudáni kormány esetében fontos, hogy fölépítsék, felállítsák ezeket a prioritásokat, hogy képesek legyenek a kapacitásépítésre, hogy a terveket kialakítsák és végrehajtsák. A támogatások felhasználásával a világban is jelezte, hogy Szudánban Szudánról Washingtonban október 19-én megbeszélés fognak tartani. Most térjünk rá Darfur témájára. Az EU-nak továbbra is fönn kell tartania, hogy folyamatosan odafigyel a Darfuri helyzetre, a humanitárius helyzet továbbra is aggályos. Az erőszakos események több százezer ember életét követelték, több milliónak el kellett hagynia a területet, és táborokban élnek még mindig, vagy menekültekként más területeken rendkívül rossz körülmények között. A kormányerők és a zendülők között nagyon élesek az összeütközések, a humanitárius dolgozók számára is nagyon nehéz feltételek vannak, sokszor emberrablás is előfordul. Az Európai Unió az Afrikai Unióval együtt dolgozik a konfliktkezelés területén. Az Európai Unió lényeges pénzügyi, logisztikai és személyi támogatást biztosított. Az Afrikai Unió 2004-2006-ig tartó Darfuri missziója számára. Az UNAMID költségeinek 40%-át vezette ez a közös Afrikai Uniós és, er- és ENSZ békefenntartó szervezet. A fontos a polgári lakosok védelme, a humanitárius támogatások szervezésének a biztosítása. Politikai szempontból az Európai Unió folyamatosan erős támogatásról biztosítja az ENSZ EU közös fellépést Basszélé úr vezetésével, és mindenféle arra ösztönöz, hogy a dohai béke folyamatot valósítsák meg. A szudáni kormányjal folyó tárgyalások és a liberalizációs és igazságügyi mozgalmak a Dohai szeptember 17-én kerül, vagy ültek össze. Tudom, hogy beszélő úr keményen dolgozik azon, hogy ösztönözze az igazságszolgáltatás és az egyenjogúsági mozgalmakat, valamint Abdil Vahé úr által vezetett erőket is, hogy a dohai békefolyamathoz csatlakozzanak. A humanitárius hozzáférés tekintetében az Európai Unió és tagállamai közösen a legnagyobb donorok és a legnagyobb támogatók humanitárius támogatás témájában Darfurban. Nemrég a magaszintű ülésen New Yorkban, valamint más a kormányra tartott folyamatos kapcsolatok során is ezt hangsúlyozik. A szudáni kormány nemrég új stratégiát fogadott el Darfur témájában. Beleértve azt, hogy fel kell gyorsítani a a belső száműzőtek visszatelepülésének a lehetőségét. Az Európai Unió egyértelműen megfogalmazta, hogy hason, hajlandó vállalásokat tenni a kormány előtt, de nagyon fontos számunkra, hogy teljesítsék a humanitárius elveket, és hogyha visszatérnek, és hogy visszatérhessenek a menekültek, ez biztonságos módon és hatékonyan és megfelelően hatékony monitorozásra kell, hogy történjen. Nem szabad Észak-Szudán sem, vagy Kelet-Szudán sem elfelejtenünk, hiszen sokan keletre menekültek a szudáni kormány, és a UNDP most tervezi, hogy nemzetközi befektetői konferenciát tart Kelet-Szudánban, Kuwaitban, december 1-től 7 másodikáig. A sudáni kormány, a kuvaiti alapok, az Iszlám Fejlesztési Bank és az UNDP fognak ezen részt venni, és most zárják le az előkészítését a konferenciának. Jelenleg a projekt dokumentumokat vizsgálják. A szudáni kormány azt jelezte, hogy remélik, hogy az Európai Unió is részt fog ezen venni. Tudom, hogy az Európai Bizottsági kollégák odafigyelnek a szudáni kérdésre, amikor a 150 millió eurós el nem költött alapokat az EDF 9-ből tárgyalják, ami a hátrányos helyzetű csoportokat Szudán leginkább érintett területein tudják majd ebből támogatni, beleértve Darfurt, a három Darfuri területet és a keleti területet is. Ami az igazságosság megbékélés emberi jogok kérését illeti, az Európai Unió szeretne együttműködni a béke és igazságosság érdekében a hágai büntető bíróság segítségével. Üdvözöljük Beki elnök úr kezdeményezését, amelyben arról szólt, hogy fontos az igazságosság és a megbékélés, szerepel a Darfuri jelentésében is. Az Európai Unió ismert állásponttal rendelkezik, támogatjuk a Nemzetközi Büntetőbíróságot, és tiszteletben tartjuk a bíróság függetlenségét. A szudáni kormányt arra kértük fel, hogy működjön együtt a büntetőbírósággal, és emlékeztetük a római eh, szabályzatban szereplő kötelezettségeikre is támogatjuk a független emberi jogi szakértő munkáját Szudánban. Szeptember 17-én a független szakértő Justice Osman bemutatta a legaktuálisabb jelentését Genfben. Bevezető gondolatai között a független szakértő elismerte a szudáni kormány kötelezettségvállalását. Azt mondta, hogy sok területen sajnos nem történt előrelépés. Kiemelte azt is, hogy nincsen független emberi jogi bizottság, amely viszont szerepel az átfogó béke megállapotásban. Ami a népszavazások kapcsolatos kockázatokat illeti, a biztonság hiányát a polgári lakosság számára, az interaktív párbeszédben az Európai Unió több kérdés vetett fel, például a polgári lakosok, a, a gyermek katonák védelméről volt szó, és arról, hogy hogyan lehet őket felkészíteni, hogyan lehet felkészülni a népszavazásra. Kiemelte, hogy nagyon fontos, hogy kiterjesszük a mandátumot, ezt tette az Egyesült Államok is, ezt megfogalmazta. A határozat szerintünk a következő napokban kerül majd szavazásra. Tisztelt képviselők, az önök engedélyével itt zárnám gondolataimat, és nagyon szívesen válaszolok az önök kérdéseire. Üdvözlöm az önök megjegyzéseit, javaslatait, amikor megkezdem mandátumomat ebben a nagyon is nehéz kérdésben. Köszönöm. Grazie, signoram. Köszönöm szépen. Különképpen. tini, asszonynak adom meg a szót. Parancsoljon. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr és köszönöm, hogy eljött a képviselő ma hozzánk. Meghallgattam a beszámolóját, a kérdéseim főleg a Nemzetközi Büntetőbírósággal kapcsolatosak, amelyre ön is utalt. A Büntetőbíróság elfogadó parancsot adott ki Al-Bashir ellen, és ezt követően az itc vel való együttműködés ugye nagyon korlátozott, ahogy tudjuk, úgyhogy azt szeretném tudni, hogy Európa mit tervezi, illetve kon- konkrétan ön a saját funkciójának megfelelően hogyan próbálja megerősíteni az ICC-nek a hatáskörét ebben a témában, hiszen Kenyába átutazott Álbasír, és nem tartóztatták le. Hát ez nagyon aggályos. És hamarosan EU-Afrika csúcsülé, csúcsülés lesz novemberben Líbiában. El tudom képzelni, hogy Álbasír úr el fogod menni. Mi is ott leszünk mindannyian, az Európai Bizottság és tagállami képviselők lesznek ott, akkor hogy fogunk ebben a témában föllépni? A magas szintű Darfuri panel, amit az Afrikai Unió állított föl, a terveit elkészítette, hosszantartó szudáni békere vonatkozik ez, hát mindannyian ezt várjuk, hogy megvalósuljon, de hogyan tudjuk segíteni a végrehajtását ennek a tervnek, ezeknek a javaslatoknak? És utolsó kérdésem, visszatérve az ICC-re, hát aggályos számomra, hogy valószínűleg Gálbásér úr Libiába el fog menni. Emlékszem, amikor az EU-Afrika csúcs volt Lisszabonban néhány évvel ezelőtt, és természetesen nem tudtuk megakadályozni Mugabe úr jelenlétét, de ez mindenképpen korlátozta azt, hogy igazi politikai megbeszélés történjen. És Grazie, onorevole Sargentini. Köszönöm, Sargentini asszony, tának Ügyrendi kérdés, eljárásügyi kérdés, elnök úr. Az előző két eszmecsere meghallgatás során az volt az eljárás, hogy a frakció koordinátorai szólhattak elsőként, és tehettek fel kérdéseket. Nem tudom, hogy miért másként jár e Tudom, hogy nem sokan vagyunk itt, de mégis furcsa, hogy a legkisebb frakció egyikének pottagja először kapja meg a szót a liberálisok és néppártiak előtt. Hát van az eljárások legtöbbében nem így jártunk el. Ma guardi, effettivamente... Nézze, valóban. Nagyon pragmatikusan jártam el, mert négy hozzászólás van, és sorrendben volt az argentini, és ön voltak az elsők, akik jelentkeztek, és ezért így döntöttem. Nem vettem figyelembe valóban ezeket az aspektusokat. További koordinátorok nem jelentkeztek az hozzászóláshoz. Én nagyon pragmatikus kritériumok alapján jártam el. Tannok, kollega, ehhez szeretett volna hozzászólni, vagy mihez? Ők a következő hozzászóló, de furcsa, hát egyetértek, hogy nem nagyon vagyunk itt sokan. Oké, okay, thank you, Mr. Chairman. a következő hozzászóló, ugye az elnök. Köszönöm szépen, gratulálok, uh, eh, Rostent uh, eh, asszony. Látom az ön volt, tudom, hogy ön rendkívüli külügyi karriert futott be. Kartumban volt nagykövet. <clears throat> az, ha nem is a legelső, de egyik leg a Lisszaboni szerződés követő egyik első brit magas rangú diplomata, tehát nem csak a brit szemszögből érdekes, amit ön csinál nyilván, hanem az EU szempontjából. Nyilván annak, hogy nagyon forró helyzetben van, forró a helyzet. Szudánban hatalmas ország, hatalmas nagy kőolaj és gázmező, földgázmezők vannak, rengeteg a tragédia, Darfur, polgári háború, délen furcsa, nehéz kérdések vannak, mi a helyzet egy vád alá helyezett háborús bűnössel, itt Omar Bashir Sarifra gondolok, Bashira. Hogyan kezeli ezt a kérdést diplomáciailag? Nem könnyű. Megengedi a délre szeretném a figyelmet irányítani. Ugye a Dél-Szudán alelnöke fog a jövőben ellátogatni hozzánk, hogy elnök helyettese, azt hiszem, hogy ön beszélt erről a bevezetőjében. Mi a helyzet, hogy Kártum esetleg blokkolni akarja ezt a, nem tudom, hogy még csúszósabbá tesz ezt a csúszós területet, csúszamlós területet. Hogyha azt mondja, hogy nekik elegük van, és hogyha lesz egy ilyen helyzet, akkor mit csinál az Európai Unió? Hogyha világos az, hogy a referendum, a népszavazás nem csak administratív kérdések miatt nem tud megvalósulni, hanem azért, mert az északiak úgymond nem elfogadható becstelen eszközöket vetnek be. Nem tudom, hogy a dél elismerhető-e a népszavazás nélkül, egy vád alá helyezett elnök által irányított észak presztízse szerepe. Nos, hát mi van azzal a három millió dél-szudáni valaki északon lakik? veszélyben vannak-e, mi a helyzet velük, hogyan lehet őket segíteni. Lehet, hogy megfosztják őket szudáni állampolgárságtól? Hontalanná válnak, hazátlanná? A, a Obama elnök úr azt mondta, hogy feloldja a szankciót, hogy az északiak számára, hogy a mézes madzagot nyújtson. Nem tudom, ez eléggé meglepett, ami az Ugye az amerikai kormány hozzáállása a Hágai Nemzetközi Büntetőbírósághoz ambivalens. Furcsa az, hogy azt javasolta Amerika, hogy Álbasírt állítsák a Nemzetközi Bíróság elé furcsa, hiszen az amerikai Egyesült Államok nem is írta alá nem is fogadja, nem is ismeri el az NBB-t. Most az ENSZ biztonsági tanács, aztán neki van hatalma, van erős mandátum arra hogy esetleg törölhet vállalálma, és szerintem meg lehet győzni a kínaiakat, az oroszokat, szerintem az amerikai ezt kérni fogják. Hogy fogja meggyőzni a franciákat és az angolokat, vagy annyira sziklaszirád az EU álláspont, hogy semmiképpen nem gondolhatunk arra, hogy például visszautasítaná az NBB a vád alá helyezés függetlensége megőrzés érdekében, hiszen az amerikaiak kérték ezt a vád alá helyezést. Nos, a kérdés, ami az önhivatalát illeti, az ön forrásai elegendőek munkája elvégzéséhez? Elég pénz van, elég személyzet, elég tanácsadó, megfelelő közlekedés, tudom, hogy nagyon rossz minőségek az utak Szudánban. Azt hiszem, hogy többet kell tenni. Szerintem az ön költségvetését fel kellene kicsit emelni. Egy személyes kérdést nem kell válaszolnia, engem lenyűgöz a brit külügyminisztérium ad önnek egy brit diplomata útlevelet, ön az első brit állampolgár, aki ezt a munkát elvégzi a nagykövetek kapnak litemata útlevelet, vagy saját útlevelével utazik, vagy csak érdekelne engem, hogy mi a helyzet egy brit különleges megbízottal. Köszönöm szépen, Tánok képviselő. Michael képviselő parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Sajnos nem vagyok annyira derűs, mint a brit kolléga, mert a szlová- szlovén mert szlovén jelöltet nem választottak most az első EU diplomata körbe be. Minden esetre üdvözlöm azt a módszert, ahol a nagykövet asszony értékeli és kezeli a szudáni helyzetet. Számomra az hiányzik, hogy kicsit részletesebb politikai elemzést szeretnék használni. Mit várunk, mi történjen Szudánban, mi az elvárásunk, Január 9-én mi fog történni? Van-e bármilyen elvárásunk ezzel kapcsolatban? Nemrég beszéltem szudániakkal, politikusokkal, akik részt vettek a dohai tárgyalásokon. És ők azt várják, hogy január 9-én polgárháború fog kitörni. Úgyhogy a polgárháborút nem lehet elkerülni véleményük szerint. Van valami tervünk, elképzelésünk? A New Yorki találkozó adott bármilyen komoly értékelést arra vonatkozóan, hogy mi is történhet, akárhogy is alakuljon a szavazás. nagykövet asszony, ön már korábban is nagykövetként volt Szudánban. Én is többször voltam már Szudánban a Darfuri válság okán. Természetesen tudjuk, hogy mennyire megbízhatatlan a politikai vita, a szudáni politikai szereplők részéről. Néhányukat említette Abdul Wahidot, és Khalil Ibrahimot. Még mindig hatalma vannak. Mindig fontos uh, csoportok élén állnak Szudánban. De én nem látom, hogy bármilyen párbeszéd lenne velük. Ha jól tudom, Khalil börtönben van Franciaországban. Ez talán nem a legmegfelelőbb taktika, hogyha valakivel politikai egyeséget akarunk kötni. Úgyhogy azt szeretném ösztönözni, hogy legyen komoly és folyamatos párbeszéd az összes frakcióval, az összes rebelis csoporttal, lázadó csoporttal, Persze Darfurral kapcsolatban mondom ezt, de ugyanez érvényes Dél-Szudánra is. Nem vagyok teljesen meggyőződve arról, hogy azok a szereplők, akik New Yorkban összeültek, ők ne szorítanák ökölbe a kezüket. és nem vagyok abban biztos, hogy annyira egyértelmű és érthető a helyzet, mint amiről most ön beszámolt nekünk. Súlyos saggájaim vannak ezzel kapcsolatban, és attól félek, hogy igazi kihívások elé fog ön állni a következő hónapokban. Minden esetre azon képviselőkhöz tartozom, akik kapcsolatot akarnak tartani önnel, úgyhogy még az is elképzelhető, hogy el fogok újra utazni Szudánba. Köszönöm. Köszönöm, Vágek képviselő, Svensson képviselője a szó. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, tisztelt nagykövet asszony, ezt a nagyon érdekes elemzést, és hogy bemutatta ezt a nagyon nehéz helyzetet. Most tudjuk, hogy mi a helyzet Szudánban. Ön beszélt arról is, hogy van kőolaj bevétel, vannak kőolajmezők, ezek nyilván fontos szerepet játszanak, ezen bevételek elosztása észak és dél között. Nyilvánvalóan vannak ö, nemzetközi magánérdekek is. Lehet, hogy ez is szerepet játszik az előkészületekkel, tehát ami a népszavazás előkészítés illeti, ezeknek lehet hatása erre, vagy ezek az külföldi érdekek ebben az összefüggésben nem olyan fontosak. Grazie. Köszönöm, Svensson képviselő, általa képviselő. Thank you very much, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Mászten asszony, már volt alkalmunk szerencsére tegnap találkozni, és teljesen meg vagyok arról győződve, hogy a megfelelő különleges képviselőnk dolgozik Szudánban. Köszönöm szépen, hogy időt száránk. A következőt szeretném mondani. Az irodámban, találkozik szudáni emberi jogi aktivistákkal, Ali Agabbal, és egy másik képviselővel, és ők beszámoltak arról, hogy mennyire nehéz az jogi aktivisták helyzete Szudánban. Azt mondták, hogy üldözik őket, fenyegetik őket, a biztonsági erők, ez teljesen elterjedt. A kérdésem az, hogy az EU kártomi delegációja ebben a témában mit tehet? Én úgy értékelem a helyzetet, hogy igazi erőfeszítés nem történt arra, hogy az emberi jogi védőkkel, emberi jogi aktivistákkal együtt dolgozzanak. Ő, mint különleges képviselő, vállalja -e, hogy megpróbálja biztosítani, hogy legyen egy emberi jogi fókuszpont az EU részéről. Egyébként ez egy kötelezettség is az új EU külügyi szolgálati rendelet alapján. Ez a fókuszcsoport vagy fókuszpont együtt kell majd, hogy dolgozzon a civil társadalommal Szudánban. Például workshopot lehet velük szervezni, megbeszélni azért, hogy hogyan lehet a legjobban velük együtt dolgozni. Teljesen meg vagyok arról győződve, hogy a ez nagyban hozzá tud járulni a békéhez és az igazságszolgáltatás helyreállításához Szudánban. Elnök, köszönöm. De Kaiser képviselő. Merci, monsieur. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Mázden asszony, üdvözöljük az Európai Parlamentben, és engedje meg, hogy ö, ismervén önt és találkozva Kártonban önnel nagyon örülök annak, hogy azt látom, hogy rendkívül megbízottunk olyas valaki, aki nagyon közel van a helyszínhez, és gratulálok az ön eddigi kiváló munkájához, és azt gondolom, hogy az ön megválasztása a helyes választás volt. Nyilván lesz majd lehetőségünk többször beszélni az ön új tapasztalatairól. Nagyon sajnálom, hogy későn érkeztem. Mindenütt demonstrációk vannak az utcákon, ezt tudja. És ezért késtem a demonstráció miatt. A, a esetleg említette már azt, amiről fogok beszélni, én felteszek kérdéseket, lehet, hogy már megválaszolta őket, elnézést akkor majd, hogy ezeket figyelmen kívül, hogy a figyelmen kívül. Ami a népszavazást illeti, nyilván beszélt a népszavazásról. Mi lesz, milyen következményei lesznek annak esetleg szétszakad Szudán északra és téra? Nem csak a környezet, nem csak az afrikai régióban, milyen hatás hmm. lesz ennek Darfur kérdésére? lesz egy incidens? Szerintem igen, mert láttuk, hogy itt voltak darfori képviselők, akik azt mondták, hogy nem támogatnák, nem viselnék el ezt. és hát ha megvilágítaná ezt a pontot. A második dolog, a választások, amelyek már lezajlottak, nagyon sok szabálytalanság jellemezte őket, különbségek voltak északon és délen. Délen sajnálatos dolgok történtek a választási folyamatban, a fegyveres erők beavatkoztak. Mit tettek, mit fognak tenni, ön hogy látja, mm, mi lesz a népszavazás kapcsán? Számíthatunk valami incidensre, vagy incidensekre a népszavazás követően? Az ENSZ misszió, nem tudom, hogy tudna valami pufferzóna szerepet játszani. A harmadik dolog, az ellenzék bolykottálta északon a választásokat. Az előző választásokat. És úgy tűnik, nagyon kevesen eh, képviseltetik magukat a nemzetgyűlésben. Önnek az a benyomása, hogy a választások óta, amelyek az első lépésnek tekintettek egy több párti rendszer egy demokratikus rendszer felé. Ön nem érzi úgy, hogy éjszakon egyfajta visszaesés tapasztalható, hogy a választások éjszakon ebből a szempontból sajnálatos módon negatív hatással voltak az ellenzékre. Az ellenzék taktikája nem volt megfelelő. Három kérdés köszönöm. Conclude gli interventi l'onorevole Lunacek képviselőnek adnám meg a szót. And, uh... Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném üdvözölni a képviselőasszonyt. Hallottam már önről, és a feljegyzések alapján is látjuk, hogy a legjobb embert választottuk ki az Európai Unió nevében erre a munkára. Legalábbis ez így tűnik Brock úr számomra. Úgyhogy három területen szeretnék foglalkozni. Részben már a kollégák foglalkoztak ezekkel a kérdésekkel a kőolajcégek szerepe Szudánban. Elég sokan próbálnak a lehető legtöbb kőolajat kiszere, vagy megszerezni, főleg a dél és északközi határon. Tíz évvel ezelőtt egy olyan cége voltam kapcsolatban, ami most már nincs ott jelen. Mindenesetre úgy gondolom, hogy nehéz a nemzetközi kőolajipari cégek esetében, hogy ott vannak, és néhányan úgy lépnek föl, mint hogyha másik planétán lennének, hogy egyetemen fogalmazzak, és nem is igazán fogják föl, hogy hol dolgoznak és milyen problémák vannak ott. Mi tud mondani nekünk erről? Milyen kapcsolatai vannak ezekkel a cégekkel? Milyen szerepet játszanak a béke folyamatban, illetve a népszavazással kapcsolatban? Támogatják -e ezeket a folyamatokat? illetve hogy ez az olajjövedelem a népszavazás után hogy kerül elosztásra, bármi is legyen a népszavazás eredménye, vagy pedig az Európai Unió részéről tudunk vele milyen támogatást adni arra vonatkozóan, hogy ők is támogassák helyben a folyamatokat. Második téma, Utanék arra, amit a kollégák mondtak a, milyen jövőbeni kapcsolatai lesznek a civil társadalmi emberi jogi szervezetekkel. Kártumban gondolom, de talán máshol is vannak például női szervezetek, környezetvédő szervezetek, amelyek léteznek, nagyon kevés ilyen van, kevés emberrel dolgoznak, de azért léteznek az ilyen szervezetek, úgyhogy szerintem nekik is részünkről támogatást kell biztosítani, és biztosítanunk kell őket az érdeklődésünkről. Tervezze ilyen kapcsolatfelvételt? fogja velük beszélni, és be fogja vonni őket a munkába. Harmadik megjegyzésem, a menekültek, akik délről északra, táborokba vagy más helyekre menekültek, a sária jogot éjszakon alkalmazzák mindenkire, aki ott tartózkodik, ha jól tudom, attól függetlenül, hogy muszlime vagy sem. Ugye a déli menekültek nagy része keresztény, nem eh, muzulmán. Úgyhogy például alkohol, fogyasztás, értékel, értékesítés, az tiltott a saria jog alapján, és börtönbüntetéssel sújtják ezt. Körülbelül 3 millió dél-szudáni, főleg keresztények, tehát nem muzulmánok élnek északon, és ilyen helyzetbe kerülnek, a saria jog illetékesége alá helyezik őket mi a helyzet ezekkel, és mit tervez ebben a témában? Köszönöm, Lunacek képviselő. Hosszú a felszólalók listája. Most kérem, hogy adjon választ az első kérdéskörre. All very much for this. Nagyon szépen köszönöm ezeket a nagyon érdekes kérdéseket. Minden tőlem teletet megteszek, hogy válaszoljak rájuk. Szársdini asszonyra reagálva, ami a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróságot illeti. Ezzel kapcsolatban, mint említettem, az EU következetesen támogatta a büntetőbíróság munkáját, és arra hívtuk fel az utáni kormányt, hogy működjön együtt a bírósággal. A főképviselő asszony, mint önök is tudják, az elmúlt hónapokban legalább két nyilatkozatot tett amely az a kapcsolatos, hogy Csádban és Kenyában járt Basír, el eh, Bashir elnök úr, emlékeztette az érintett országokat nemzetközi jogi kötelezettségeikre. Nem haboztunk, kifejtettük véleményünket egyértelműen. Ami az EU-Afrikai Unió csúcs találkozót illeti november végén, tudom, hogy tárgyalások folynak az Afrikai Unióval kapcsolatban, de nem akarok most belemenni a részletekbe ezzel kapcsolatban. De tudomásul vettem az ön megjegyzését. Ami Beki elnök úr csapatát élete, hogy tetszik, és hogyan segíthetjük javaslata megvalósítását, azt hiszem, hogy Beki elnök úrat és kotásait arra bátorítottuk, hogy kövesse ezt a munkát, és kiváltképpen ami az igazságosság és megbékélésről szóló jelentés illeti, Meki úr mandátuma, az Afrikai Unió által kapott mandátum szélesítette azt a hatásokat, amit korábban kapott, és nagy jelentőséget tulajdonítunk meki elnök úr szerepének, és számos kérdésben Szudánban. Az Európai Unió technikai támogatást, technikai szakértőt biztosított Beki elnök úrnak, kiváltképpen a népszavazás követő kérdések tisztázására. Tanak úr azt kérdezte, több kérdést tett fel, először is, mi történhet az a kérdés, hogyha a dél a szudáni kormány egyoldalú megállapodást kötni, és hogyan reagálna az Európai Unió. Most ezzel kapcsolatban ugye nagyon nehéz spekulálni azon, hogy mi történne, vagy mi történhetne. Amit mi tettünk, az az volt, hogy kiemeltük azt, hogy az Európai Unió azt szeretné, hogyha az átfogó béke megállapotás rendelkezés értelmében lefolytatnák a népszavazást, és hiteles módon a legjobb hozzájárulás, amit mi tehetünk, továbbra is ragaszkodni kell a béke megállapodás rendelkezéseinek teljes mértékű megvalósítására, átvitelére. Szerintem ez a legjobb megoldás. Ami az északon élő dél-szudániakat illeti, ez egy kritikus kérdés, és persze vannak északiak is, akik jelen laknak. Ez az egyik legfontosabb és legérzékenyebb téma, amely előkerült a népszavazás követő időszakra vonatkozó tárgyalások során. Szerintem nagyon fontos, bármi történjen is, a népszavazás eredményét illetően fontos az, hogy az egyének arra kapjanak garanciát, hogy nem válnak senkinek a céltábláival. Fontos mindkét felet arra bátorítani, hogy hogy állapodjanak meg ebben a kérdéskörben. Ez egyik legkritikusabb kérdés a népszavazást megelőzően fontos garanciákat biztosítani az érintetteknek. Kérdezett, feltett egy kérdést arról a lehetőségről, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság vádeljárását a BT esetleg elnapoltathatja. Nos, az ENSZ BT-nek van hatása ilyet tenni, elnapolni egy váltemelést egy évre, de nincs lehetőség arra, hogy az egészet levegye a napirendről, vagy, vagy semmisé nyilvánítsa. Ez már egy ideje az Afrikai Unió érdeklődést tanúsított ezen vádeljárási, vádeljárás leállítási kérdésben, de, mint említettem, ez csak azt jelenti, hogy elnapolják ezt a vádeljárást. A BT-nek nincs lehetősége a, az elfogadó parancsot semmisíteni, tenni, amelyet kiadott az MBB. Ami a fő választási megbíz, megfigyelő személyét illeti, azt hiszem nem született még döntés. Ami az én logisztikai támogatottságomat, munkatársaimat illeti, Akkor vettem át ezt a hivatalt, akkor is egy átmeneti időszakban vagyunk, hiszen az Európai Külügyi Szolgálatot éppen most állítják fel. Most áttekintem, áttekintettem ebben a ö, helyzetben a munkatársaim ö, kérdését. Ástan Bárónőre vonatkozik ez a kérdés. Szorosan együtt fogok működni az új afrikai főigazgatóval, amikor megtöltik valakivel ezt az állást, és egy csapattal is. A cél az, hogy garantáljuk, hogy az Európai Unió külön megbizotjai beépülnek a külügyi szolgálatba. Mint említettem, még nagyon az elején vagyok, a mandátumom elején, meg kell néznem, hogy van-e elég munkatársam és elég pénzem, hogy a munkámat el tudjam látni és jelenleg van egy EU speciális útlevelem, amivel együtt, amivel utazom. Vajgel úr, ah, egy mélyebb politikai elemzést kért a népszavazás illető időszakra vonatkozóan, az emberekre vonatkozóan, akik abban a régióban dolgoznak, vagy élnek, hogy erőszakhoz vezethet ez a népszavazás. Szerintem a régióbeli országokban többen aggódnak, idegesek, amiatt, hogy mi történhet a népszavazás körül és után. Az összes érintett felett éppen azért kértük arra, hogy garantálja azt, hogy ez a folyamat békés maradjon. Ebben az összefüggésben az egyik legjobb módja annak, hogy csökkentsük a konfliktus esélyét, az az, hogy eredményt kell elérni a népszavazás követő időszakra vonatkozó tárgyalásokban, eredményt kell elérni, és nagyon fontos az, hogy minél több mindenben tudunk a népszavazás előtt megállapodni, a népszavazást követő időszakra vonatkozóan, annál jobb a helyzetünk. Ami a lehetséges eredményt illeti, hát ezt a szudáni, dél-szudáni embereknek kell eldönteni, Azt hiszem, hogy nem titok, hogy délen nagy valószínűséggel várható a leszakadás, az elszakadás igénye, amit említettem a nyolki ülésen az egyik délszudáni alelnök elmondta, hogy hogy látja az eredményt. A népszavazásról szóló törvény 60%-át állapítja meg, tehát a szavazásra jogosultak 60%-ának kell megjelenni. Tehát van egy ilyen küszöbérték, ez is persze meghatározhatja a végeredményt. Említette azt, hogy párbeszédet kell Ibrahim kollégával, vagy úrral és másokkal, párbeszédet kell folytatni. Mindent megteszünk, hogy mindkét órát támogassuk abban, hogy menjenek el Dohába és csatlakozzanak a béke folyamathoz. Abdul Wahid, az, aki Párizsban él, úgy tudom, hogy nem börtönben él, hanem nagyon is kényelmes helyzetben. De mi és más nemzetközi partnerek továbbra is arra ösztönözzük Abdul Wahidot és Khalid Ibrahimot, hogy csatlakozzon a béke folyamathoz. Khalid Tripoliban van, ha jól tudom, a libiaiak, libiaiaknál van, és ő, ők is arra ösztönzik, hogy menjenek. Jó lenne, ha ők, ők is arra ösztönzik, hogy menjen el Dohába. Volt egy kérdés Svensson úr részéről, amely a jövedelem elosztására vonatkozott. Az olaj jövedelem elosztása dél és észak között, és a külföldi magánérdekek kérdése is felmerült ezzel kapcsolatban. Attól tartok, hogy ezt a kérdést fel tudom jegyezni, de nem sokat tudok erről a kérdésről mondani. Nyilvánvalóan az észak jelentős olajkészleteket fog elveszíteni, hogyha a déli rész leszakad Szudánról, de ez persze attól függ, hogy milyen megállapodás köt a két ország rész. Ez egy olyan kérdés, amely tárgyalások alapját képezi, tárgyát. A két szudáni partner között, és ha megengedik, még egy másik képviselő, csak asszony tett fel egy kérdést. Az olajcégek szerepe a népszavazási folyamatban, és hogy hogyan lehetett, vagy kell elosztani a jövedelmet. Nem tudok sokat mondani erről. Azt tudom, hogy Norvégia nagyon fontos szerepet játszott, támogatta mindkét felet, felkészülve a tárgyalásokra, az olaj bevétel megosztásával kapcsolatos tárgyalásokat előkészítették, annak érdekében, hogy az alapadatok, amelyek szükségesek a tárgyalásokhoz, rendelkezésre álljanak, és hogy nagyobb átláthatóságot biztosítsanak. A norvégok nagyon hasznos munkát végeztek ezen a területen, és mi, mint Európai Unió, nekünk bátorítani kell a pártokat, hogy felgyorsítsák a folyamatokat. Aztán két képviselő, Hautala asszony is kérdezett az emberi jogi aktivistákról, és Luna csak asszony is kérdezett hasonló témában, a női szervezetekről. Önöket biztosíthatom arról, hogy mandátumom idején szoros kapcsolatot fogok fenntartani a civil szervezetekkel, ideértve azokat, akik emberi jogkérésekkel foglalkoznak és nő ügyekkel. Az Európai Unió nagyon sok helyi emberi jogi civil szervezetet finanszíroz Szudánban, az Európai Demokrácia és Emberi Jogi Eszköz segítségével, és felmerültek olyan emberi jogi, emberi jogokat sértő ügyek, amelyekkel foglalkozunk, és az ENSZ emberi jogi tanácsa is foglalkozik ezzel a kérdéssel. Biztosítom önöket arról, hogy igen intenzív személyes figyelmet fogok szentelni ennek, és az EU képviselet kártonban is foglalkozik az emberi jogi kérdésekkel. És még de Kaiser asszony is kérdezett hogyha szétszakad Szudán, akkor ennek milyen hatása lesz Darfurra? Ez volt a kérdés. Ezzel kapcsolatban annyit tudok mondani, hogy a Darfuri témában nincs szükség a önállóságra. Igazából a nagy kérdés, hogy legyen -e egy saját Darfuri régió. A tárgyalások, a dohai tárgyalásokon föl fog merülni ez a kérdés. Ezzel kapcsolatban többféle vélemény él Darfur elég nagy területe, illetve sok civil társadalmi képviselő ezzel kapcsolatban már kifejtette a véleményét. Attól függetlenül, hogy mi fog történni az észak-déli kapcsolatban, mindenképpen ennek hatása lesz a Darfuri helyzetre, de nem tudom, hogy ez milyen erős lesz. Az EU megfigyelő misszióval kapcsolatban azok a tanulságok, amiket le kellene vonni a szavazásból, népszavazásból. Én ezt az első szudáni látogatásom során, a szeptember elején már hangsúlyoztam, és a végső jelentésben, amit a misszió készített, fontos ajánlások szerepeltek, és ez a népszavazás szervezésével kapcsolatban néhányuk nagyon-nagyon fontos. Úgyhogy az déli szudáni szavazóbizottságokkal, szervezetekkel, más hatóságokkal ezt folyamatosan hangsúlyozzuk, hogy ezeket a tanulságokat konstruktív módon alkalmazzák pontosan a népszavazási folyamat érdekében. Az ENSZ nagyobb szerepet tervez most játszani, föl akarnak állítani egy népszavazási támogató központot, méghozzá mind a, két, tizen, mind a 19 dél-szudáni tartományban, ez úgy gondolom, hogy hasznos lesz. És nagy erőfeszítéseket tesznek arra, hogy a népszavazás során a, a különböző szervezetek szerepeit hangsúlyozzák, próbálják támogatni. Én úgy gondolom, hogy pozitív lépések történnek, és a választási folyamatok a tanulságait is próbáljuk hasznosítani. A milyen hatása lesz a szavazásnak szélesebb körben a politikai demokratikus folyamatokra Szudánban? Ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy az egyik oldalon nagyon, tehát az egyik párt nagyon sok helye van, a másik pártnak nagyon kevés helye van, a, úgyhogy nekünk folyamatosan hangsúlyoznunk kell, az alap szabadságjogokat, sajtószabadság, társulási szabadság, egyéb szabadságjogokat, és ezt meg is tesszük. Próbálunk próbáljuk elérni, hogy hiteles legyen a népszavazás, és hogy a politikai atmoszféra is megfelelő legyen ehhez, ezek az alapszabadságjogok rendkívül fontosak. Mi folyamatosan hangsúlyozunk ezeket az aspektusokat és továbbra is követjük és követeljük a demokratikus folyamatok előrehaladását Szudánban. Az utolsó téma a nem muzulmánok helyzete Észak-Szudánban. Lunacek asszony tette fel ezt a kérdést. Ez nagyon jó a kérdés. Igen, vannak ezzel kapcsolatos kérdések. Ugye bizonyos területen érő nem muzulmánok és például a közrend alkalmazása, azok az eszközök, amik rendelkezésünkre állnak, azokkal azt tudjuk tenni, hogy próbáljuk támogatni az ő joguknak az elérését. Az egyik, egy testület a CPA keretei között került felállításra. Nemzetközi támogatást kapnak, de mindenképpen ez egy, ez egy természetesen ez egy akadály, tehát ne, nem tudjuk biztosítani azt, hogy a CPA-nak ezek az aspektusai valóban magasabb figyelmet, nagyobb figyelmet kaphassanak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagykövet asszony, ez a találkozón nagyon gyümölcsöző volt, nagyon érdekes volt, és amelyben kimutatta az, hogy hajlandó az együttműködése velünk, rám bemutatta a tapasztalatát és a szenvedélyét, amivel el akarja végezni a küldetését. Ez a kapcsolat most kezdődik, folytatódik majd a években, és remélem, hogy ön is, ön is látta az érdeklődést a bizottságunk részéről, mert eh, mi szeretnénk többet tudni erről az igen kényes területről, szeretnénk tudni azt, hogy mit teszünk annak érdeke, hogy a demokrácia stabilitás legyen. Köszönöm szépen még egyszer, hogy ön itt volt, meg felfüggesztem az ülést, 16 óra 30-kor folytatjuk a szavazással. Bene, colleghi, se volete gentilmente prendere posto. Kedves kollégák, tehát kérem foglaljanak helyet, hogy folytatjuk a munkát. Ott van a, egy elektronikus szavazás, az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az e-közösségek egyeben alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek módosításáról. Szajdusz Hoszki kolléga ha jól hallottam, szeretne hozzászólni még a szavazás előtt, megerősíti ezt, hogyha ez így van, akkor megadom neki a szót, parancsoljon. Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid leszek, hiszen már egyszer megpróbáltuk ezt a szavazást lefolytatni, és úgy döntöttük, hogy egy hetet adunk magunknak, hogy párbeszédet folytassunk a jogi bizottsággal. Objektív okokból ez nem működött először is. Hadd mondjam el, hogy mennyire hálás vagyok, és szeretnék köszöntet mondani az együttműködésért. Nagyon gyümölcsöző volt az együttműködés mindegyik frakcióval, koordinátorral és árnyék előadóval. Próbáltam a lehető leginkább bevenni és üdvözölni a megjegyzéseket, javaslatokat, tehát ami tőlem telet megtettem. Elég jó kompromisszumra jutottunk véleményem szerint és tiszteletben tartottam azt az igényt, ami a, több, a többség igénye, hogy ha hangsúlyozzunk három tengelyt, három egyensúlyt, földrajzi, intézményi és nemi egyensúlyról van szó. Illetve, hogy hangsúlyozzuk, tehát ez is szintén a frak, frakciók nagy részének az igénye volt, hogy erős közösségi aspektus legyen, és az Európai Parlament megfelelő szerepét is hangsúlyozzuk az új diplomáciai szolgálat esetében. A legellentmondásabb, legnehezebb téma a földrajzi képviseleti egyensúly. Sokan mondták, csak újra elmondanám, hogy a parlament már megállapodott és szavazott is júliusban, és a hetes állásfoglalásban, hetes preambulum az szerepel, hogy specifikus intézkedéseket kell tenni a 6 per 6-os tanácsi döntés határozata kapcsolatban földrajzi és egyéb egyensúlyokra érvényes. A 2004 per 401-es rendelet alapján. Úgyhogy az összes júliusi szavazás alapján ezt az összes témát, tehát a, bevettem, a parlament állásfoglalásának a hetes bekezdését is bevettem, gyakorlatilag átültettem, ha így fogalmazhatok, a véleményembe mindezt, két ennek megfelelő módosított, a 23-as és a 29-est. A végső változatot támogatja a két nagy frakció, FPP e és a szocialisták, néhány más csoportosulás is támogatja. A végső változatban azért, hogy bizonyos megjegyzéseknek megfeleljek, egy kicsit módosítottam, könnyedebbé tettem az én módosító indítványomat, ami a földrajzi egyensúlyra vonatkozik, és a toborzási célok, indikatív tobozási célokat fogalmaztam meg, tehát nem kvótát írtam, hanem indikatív tobozási célokat írtam. Hadd mondjam el a kollégáknak, hogy ma délelőtt a véleményről a Költségvetési Bizottságbeli kollégák szavaztak. A mi 23-29-es módosítónkkal együtt illetve hát ez, ennek megfelelő hasonló módosítókkal is, és ma délelőtt nagy többségben támogatták a jelentést, úgyhogy ha a kollégák osztják ezt a véleményt, akkor a mind a két bizottság ugyanazt az üzenetet fogja a júri kollégáknak adni. Ha ez megtörténik, illetve ha ez a mi szakbizottságnak a szándéka, akkor egy jó pozíciót tudunk kialakítani, és jó lesz a kiindulási pont azért, hogy a Júrival közöljük a véleményünket, és a eh, hétfői trilóguson eh, odafigyeltem Rapka Júra, aki az előadó, és hangsúlyozta, hogy mennyire fontos számukra, hogy meghallgassák az AFET bizottság véleményét, hiszen egy kulcsfontosságú és a legjobb ismerője ez a szakbizottság a témának, amiről szó van, hiszen nem csak személyzetről van szó, hanem külügyi politikáról, külpolitikáról. Természetesen ez nem a folyamatnak a vége, hiszen folytatódik az eljárás. A Júrihoz megy át, utána a plenáris elé kerül, ezért úgy gondolom, hogy a javaslatom az egy jó pozíció, a lehető legegyértelműbben, legerősebben fogalmaz, és így ezen tovább lehet dolgozni az eljárásnak megfelelően. Még egyszer köszönet az együttműködésért a szakbizottságnak teljes meggyőződéssel nyújtom be a javaslatomat, ami tükrözdi a véleményeket, az igényeket, minden elképzelést, ami a közös külügyi szolgálatra vonatkozik, hiszen erről sokat beszéltünk már a szakbizottságban, úgyhogy kérem a kollégákat, hogy a lehető legpozitívabb hozzáállással vizsgálják ezt, és támogassák a szavazás során az ajánlásomat, a javaslatomat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szerezvaszki, és Brock úr is szót kért. Egy percet kap, kevés az időnk. Parancsoljon. Herr Präsident, das ist zwar schwierig in einer Minute darzustellen, aber ich werde Elnök úr, egy perc alatt megpróbálom beszorítani ezt, amit el akartam mondani. Utoljára benyújtottam egy egy olyan módosítót, eh, ami kritizálta, de Eston asszony azóta elmagyarázta azt, eh, amit szeretne volna, ami a nemek közti egyensúlyt illeti. Úgy látom, hogy az utóbbi pillanat, időkben eh, a megfelelő irányba mozdult. Tehát jelenleg ebben a pillanatban nincsenek negatív véleményeink ezzel a témával kapcsolatosan. Úgy tűnik, hogy megfelelő irányban, tehát a mi véleményünkhöz közeledik az általános megközelítés. Azt hiszem, hogy tehát elfogadták az üzenetünket, és ezért szeretnénk támogatni mi most Szárusz Paki úrnak a munkáját, ezt a munkát a Jurinál fogjuk, fog véget érni október 6-án, és remélhetőleg október 6-áig ez még jobban tisztázódik ez a kérdés. Szárjusz Foszki megjegyzését illetően, amikor arról beszélünk, hogy indikat, nem kvótákról fogunk beszélni, hanem indikatív toborzási arányokról. Azt hiszem, hogy ez egy megfelelő dolog. Mi úgy látjuk ezt, mint egy pillanatképet, egy fázis, egy mozgásban lévő folyamatban, és megfelelő módon haladunk az egyensúly eléréséhez jó magam, Gualtier és más kollégák úgy tekintünk ezekre a dolgokra, mint valami, ami már érvényes. A szabályozás célja az amit elérünk. 2013-ban úgyis át lesz tekintve ez az egész szabályozás annak érdekében, hogy megtegyék mindazokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek az egyensúly eléréséhez. Mindezeket a dolgokat tehát megfelelő módon tekintjük a teljes keretben. Még egy hozzászólás, Lázar képviselő, kérem, ön legalább tartsa be azt az egy percet. Köszönöm szépen, elnök úr Szárius Volski úr azt mondta, hogy a két legnagyobb frakció egyetért ezzel az anyaggal. Az igazság, hogy korábban négy eh, csop eh, frakció értette egyet ezzel az anyaggal, de ezek időközben eh, elveztek. Ami a különböző egyensúlyokat illeti, a, a tapasztalat, a minőség, a, a és a tapasztalat azok eltűntek időközben. Most azt látom nagyon nagy örömmel, hogy egy kicsit, egy kicsit rugalmasabb lesz Szárius Volski munkája. Indikatív target, tehát iránymutató célkitűzésekről van szó, ami a földrajzi nem és intézményi egyensúlyt életi, tudom, hogy nagyon nehéz elérni. Van egy technikai kérdésem a következő. Van egy szóbeli módosító a 17-es módosítóval kapcsolatosan. Ezt lefedi az egyes kompromisszumos ezt nem láttam a listán, ezt nem láttam, nem tudom, hogy ez belefoglaltatik, vagy sem. Tehát e, a lény, Angolul fogom mondani. Ez Wolski und Frau Brandner gemacht worden. Im hinteren Teil steht, um, in accordance with Article 27 of these staff regulations, in the first subparagraph of Article 12.1. A 27-es cikk alapján és ami a tavarzási feltételeket illeti, ezeknek garantálniuk kell az intézmények számára azokat a szolgáltatások, integritási kritériumok alapján ezeket, kell ezeket biztosítani. Földrajzi, illetve nemek szempontjából kell az egyensúlyt biztosítani. Én azt mondanám, hogy ezzel a megszövegezéssel el lehetne indulni, ezzel el lehet indulni a minőségi minőségbiztosításával a nemek arányát biztosítva. Highest standard of ability, efficiency and integrity, while striving for geographical representativity and gender balance. Ich würde darum bitten, dass dieser mündliche Änderungsantrag dann entsprechend auch zur Abstimmung. Nos, szeretném, hogy ezt a szobali módosítót is megszavaznánk. Köszönöm szépen. Honorable Peterle. Pekerle képviselő.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 Én nem vagyok abban a helyzetben, hogy most megnyitom ezt a vitát. Én hagytam, hogy az a jelentéstevő és néhány árnyék jelentéstevőnek, hogy vezesse be ezt a témát. Hogyha van valamilyen vita vagy probléma a szavazó listával kapcsolatosan, ami miatt nem lehet most szavazni, akkor el kell halasztani ezt a szavazást. Hogyha problémák vannak ezzel kapcsolatosan, és nem értenek egyet a szavazólistával, akkor nem a mai nap erre a legmegfelelőbb időpont, ugyanis most arról van, azt beszéltük meg, hogy szavazunk, és nem, hogy megvitatjuk. Amennyiben problémák vannak egy-egy módosítóval, például, hogy a szobori módosítót akar valaki bevezetni, akkor rendben van, akkor így tiszteletbe tartjuk a normális eljárásokat. Ezt kell tennem. Tehát én most lezárnám ezt a vitát, a normális szabályokat alkalmazzuk, elkezdjük a szavazást, amikor van valamilyen kérdés egy-egy e, módosítóval kapcsolatosan, akkor önök feltesznek egy szóbeli módosítót. Sajnálom, de a szabály ez ez, és én nekem be kell tartanom ezt a szabályt. Akkor is, hogyha vannak ellenvetések ezzel kapcsolatosan. El is kezdjük. 13-as módosító mellette. Ellene. Tartaszkodás. Én azt hiszem, hogy ezt ellenőrizzük el gépi szavazással, bizonyára önök már betették a kártyákat. Megnyitom a szavazást 13-as módosítóról. Parancsoljanak! E aperta la votazione. Ecco, 60 su 60. Rendben, 60-an szavaztak, 46-an mellette, 14-en ellene. Következik a 14-es módosító mellette ellene. Elfogadtuk. 16-os modosító ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Következik most az egyes kompromisszumos módosító. A Lansdorf szobeli kiegészítésével. Akik mellette szavaznak, kérem, ki az, aki nem támogatja a szóbeli módosítót, nem támogatják a szóbelit, aki nem támogatja a szóbeli módosítót. Nos, ebben az esetben azok az emberek a plenárisan akik ellenzik, nos, nagyon kevés ellenvetés, 5-6 ellenvetés kell ahhoz, hogy ne szavazhassunk meg a szóbeli módosítót. Tehát most szavazunk az egyes kompromisszumos módosítónról, mellette. Elnézést, elnök úr. Technikai kérdésről is szó van, vagyis a szóbeli módosítás Szarius Wolski úr részéről a 17-es módosítóindítványra vonatkozik, valamint az egyes kompromisszumos módosítóindítványra. És ez az igazi probléma, mert ebben az esetben a 13-as esetében ugye a, a ez a szóbeli módosítás a 17-re, stb. stb. is fog vonatkozni. Az egyes kompromisszumos módosítóindítvány tartalmazza a 17-est, úgyhogy Szajuszolszki úrtól azt szeretném kérni, hogy a szóbeli módosítójában, ami a 17-esre vonatkozik, most ez most is itt is érvényes, az egyes kompromisszumnál is érvényes ugyanaz a szóbeli módosító? Allora, onorevole, onorevole Cyrus Voski, for... Cyrus Volsky képviselő úr, ön valószínűleg tud válaszolni erre. Egyetért ezzel a felvetéssel, amit most felvetett Lázár kollega? Tehát az első a szóbeli módosítás érinte a 17-est, vagy sem? Nos, várjuk az ön válaszát, és utána megnézzük, hogy mit lehetett ebben tenni. not on the basis of only striving. Señor Presidente. Elnök, Elnök úr, ha jól értettük, Landorf úr szóbeli módosítóját, ez egyszerűen csak a kritériumoknak a sorrendjét váltja fel, a, a nemek eh, kérdését megtartja, egyszerűen csak eh, a, a, a mm, tudás és a tapasztalatot helyezi előbbre. Nem így van? Aggiungiamo al compromesso 1 il termine non solo geografico ma institutional. Va bene, ma... Rendben van. A javaslat a következő. Az egyes kompromisszumhoz hozzáteszik azt a szót, hogy intézményi, a hátról számolva a harmadik sornál. Ez összeegyeztetheti a kompromisszumot és a szóbeli kiegészítést. Ezt akarja ön, Lánzdorf kollega? Ön a, ezt akarja? Vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Köszönöm, elnök úr. Igen, technikai problémáról van szó. Az intézményi egyensúly, ahogy Szárius úr mondja, ezzel kapcsolatos az egyes kompromisszumos módosító, illetve ezt be kell ide illeszteni. Szerintem igen, ide be kell illeszteni az intézményi szót is. Egyébként a szóbeli módosító indítvány alapja az, hogy tehát az módosítóról, a szóbeliről kell szavaznunk, de be kell illeszteni az intézményi szót. Négyen akarnak hozzászólni ez a kérdéshez, ez a ponthoz. Én nem értek egyet azzal, hogy most itt elkezdjük megvitatni ezt a kérdést. Szokatlan módon most így változtatunk egy már előre benyújtott szavazási listán. Hogyha tisztázni akarjuk ezt a kérdést, akkor rendben van, de azt hiszem, hogy nem kell az álláspontokat most kifejteni. Az előadónak adom meg a szót, Szárius Valszki úrnak. Elnök úr, volt egy plusz hetünk, úgyhogy tényleg nem kéne bonyolítanunk a dolgokat. Technikai kérdésekre vonatkozóan a válaszom igen, az módosító indítványom a 4, 13, 17, 24, 23, 24-es módosítókra vonatkozik. Ez mindenhol a szövegben érvényes, amikor az egyensúlyokról van szó, tehát intézményi földrajzi és nemi. Úgyhogy a válaszom Lázdorf hogy el kéne, hogy olvassa, a földrajzi képviselőség alapján intézményi és nemi egyensúly biztosításával történik a toborzás de ezt az újabb szövegezést, hogy why trying at, ami még gyengébbé teszi a szöveget, ezzel nem tudok egyetérteni. Akkor én azt mondja, hogy nemrég mondtam, hogy az intézményi aspektust az egyes kompromisszumos módosító indítványba illeszük be a végéről a harmadik sorba, és akkor az ellentmondásos kérdéseket tisztázunk. Négyen kértek szót. Tának úr, Peterle úr és Vigele úr nem igazán értenék egyet abban, hogy ezt a vitát most megnyissuk. Hadd tegyek egy megjegyzést. Én olasz, vagy angol anyanyelvű hozzászóló vagyok. Hogyha a with szót helyettesítjük az off szóval, sokkal közelebb kerülünk az érdemi kérésekhez. Tehát nem the highest, hanem as highest standards. Hogyha a, azt mondjuk, hogy a legjobb jelölt kerül ide. Tehát én egy szóbelit nyújtok be a szóbeli módosításba, hogy a with helyett illeszük be ezt, hiszen itt a méreti kérdésekről van szó, hogyha az off, az off esetén nem érdemi aspektusról van szó. Úgyhogy ez plusz bonyolítja a helyzetet, mondja az elnök. Következő hozzászóló. Um, just very quick point to clarify that... Uh, Gyorsan szeretném tisztázni, hogy földrajzi képviseletségen alapuljon, és aztán közben bizony, biztosítja a intézményi és nemi egyensúlyt is. Ugye erről van szó? Sí. Eh, e Elnök, igen. Ez a megfogalmazás azzal, hogy még az intézményi szót is beírnánk a már ott meglévő szaka, szavakhoz képest. Szerintem zárjuk, itt ezt leszavazzunk. szavazzunk. accettato il with. no? Elfogadták, nem? Akkor szavazzunk ezzel a pontosítással az egyes kompromisszumos módosító indítványról úgy gondolom, hogy nem kéne még egyszer változtatni a szöveget, mert akkor újra szerkesztési munkát kezdtünk. Szavazzunk! Az intézményi tegyük be a gender szó elé, a nemek elé. Elnök, igen, ezt javasoltam. Miután a véleményeket meghallgattam ezzel a részletkérdéssel kapcsolatban, beírtuk ezt a melléknevet, és akkor az egyes kompromisszus módosító indítványról így szavazunk mellette Contrari. Ellene. Tartózkodik. Elfogadva. Al 18. Voti. Következik a 18-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Nem emelik a kezeket, nem látom innen, úgyhogy kérem segítsenek, hogy jól lássam. 19-es mellette, ellene, tartózkodás, én ezt azt mondom, 19-esről géppel ellenőrizzük. parancsának. 19-esről tehát. 19-es módosítóról szavazunk géppel parancsoljanak. 62-en, 46-an mellette, 16 nem. Tehát azért kérem, mondom, hogy kérem, emeljük fel rendesen alá kezüket. 39-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtok. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadtok. 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadtok. 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadtok. Kettes kompromisszum három részben, bocsánat, két részben. Első rész mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 40-es eh, nem. 23-as következik, szóbeli módosítással együtt, mellette. Brante kollega szeretne hozzászólni, Brante nem akarom bonyolítani a dolgot, és éppen ezért szeretnék egy magyarázatot kapni, és ezt kérem hogy jegyzőkönyvbe is vegyék be. Azt szeretném biztosítani, hogy a szóbeliek Szariuszfoszki úr által módosított cikk azt jelenti, hogy az első kritérium a felkészültség, a qualification, és ezt követően mi, ezt szeretném biztosítani, hogy ennek a parlamentnek az értelmezése azt jelenti, hogy az első, legfontosabb szempont a felkészültsége. Így ezt a pontosítást szeretném megkérni. Kérdezem, hogy az előadó szeretné pontosítani ezt. Csak felkészült emberek lehetnek részesei az európai diplomáciának, ez a válaszom. Va bene, Először ez, és akkor utána jön a, a szobali módosítás, ugye? Va bene. Allora, andiamo. Eh, ma ogni volta c'è... Rendben van, hát itt soha nem fog befejezni. Megadom a szót, de aztán utoljára, mert uh, itt szavazásról van szó, nem? a eszmecsere, nem vita. One technikai tisztázás a bolgárválság változatban. 2010. december 31 -e, ez túl optimista. Szerintem 2020. december 31-ről van szó. A másik az érdemi és felkészültségi témák. Ezt máshol szerepel, nem kell ide is bevenni. A módosító egyértelműen fogalmaz, úgyhogy szerintem erről szavazunk, és így vegyük figyelembe a szavazást. È la decisione 2010, quindi... 2010-es a határozat, optimista vagy nem, ez szerepel, hogyha ön egyetért ezzel, akkor szavaz, szavazza meg, hogyha nem, akkor ne. Tehát akkor 23-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik most akkor a 42-es mellette, ellene, tartózkodás, azt mondanám, hogy elutasítottuk. 24-es következik most. Akkor 42 es ellenőrizzük géppel. Kérem, szavazzanak. Most valóban egy kicsit túl elhamarkodtam. 63-an van, vannak jelen, 33-an mellette, 29-en ellene. Elfogadtuk. 24-es következik mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 27-es, ezt visszavonták. 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 44-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 29-es, azt eh, lefedi a 23-as. Elnézést kérek, eh, igen, szavazunk. 29-es mellette, 29 mellette, ellene, inkább géppel ellenőrizzük. 29-esről kérem, szavazzanak géppel. 29-es módosító, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 48 mellette, 15-en ellene, meg elfogadtuk. 30-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Aztán egyes preambulum, egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 3-as mellette el, a szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 31-es mellette nem, elnézést kérek, ez a hármas miatt ez kiesik, a négyes következik mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk, következik most az Ötös. Mellette. Ellene. Nem láttam jól. Géppel ellenőrizzük. Ötös módosító. ketten szavaztak. 63-an, 47-en mellette, 16 ellene elfogadtuk. 6-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, Hetes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, nyolcas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, kilences szóbeli módosítóval együtt, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. tízes azt visszavonták, 34-es következik mellette, ellene, tartózkodás elfogadtok, 11-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 12-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ez elektronikus zárószavazás az így módosított dokumentumról, megnyitom a szavazást, kérem szavazzanak. 63 jelenlévő, 62 szavaztak, 54-en, 3 ellenében, 6 tartózkodással. Brak úr is, rendben van, köszönöm szépen. Van, aki szeretne a véleményét kifejteni. Csak szeretném kihangsúlyozni, hogy nincs a kártyám. E, DAF ellene szavazott, még valaki jelentkezett, akinek nincs itt a kártyája, rendben senki más. Akkor egy mellette egy ellene. Brock kollega, szeretne valamit mondani? Brock kollega, parancsoljon. Silenzio, per favore. Kis csendet kérek a teremben. Kérem, elnök úr, vegye a jegyzőkönyvbe a következőt, hogy Szarius Voszki kolléga Brésire választ adván azt mondja, hogy nincsen kvóta. Ha jól értettem, a minőségi kérdés elsődleges mindenfajta mérleg vonás mellett, és ez a minőségi kérdés minden kérdés felett áll, nem a különböző frakciókon belüli nézeteltérés alapja. Remélem, hogy ez egy fontos közös álláspont a további tárgyalások érdekében. Rendben van, tudomásul vettük az ön véleményét, Rafner. Köszönöm szépen, Brok úr. Remélem, hogy valóban így fogják értelmezni. Szerintem vannak másfajta értelmezési lehetőségek, ebben ezért tartózkodtunk. Öm, nagyon meghatódom attól, hogy most utólag mondja, előtte kicsit több segítséget jelentett volna. Bene, ancora qualche... Rendben van, még néhány hozzászóló. Látom, hogy szenvedésen állnak hozzá a témához. Peter Le és Landorf. Ebben a sorrendben parancsának Peter Le. Én... Köszönöm szépen. Bocsánat. Köszönöm szépen, elnök úr. Én az egyes kompromisszum mellett szavaztam, abban a meggyőződésben, abból a meggyőződésből, hogy a földrajzi képviselet, a földrajzi reprezentáció nem kerül módosításra. Így is van, igaz, valóban csak azt a szót illesztettük be, hogy intézményi. Más nem módosítottunk a szövegen. Landorf még parancsoljon. Én is szerettem volna valamit hozzátenni. Remélem, hogy minden kolléga ugyanazt érti, amit Elmar Brock úr éppen kifejtett az előbb tehát, hogy az Európai Külügyi Szolgálat szemmel a legjobbat akarjuk, és miközben a legjobbakat toborozzuk, eközben gondoskodni kell arról, hogy földrajzi és nemi és intézményi kritériumok alapján kiegyenlítettséget garantáljunk. Brantner kolléganőz hasonlóan kedves már én semmit nem tettem tönkre, szerintem ez a szöveg néhány részen másként értelmezhető. Éppen ezért azt kell mondjam, hogy a mostani formájában ezt a szöveget nem tartom kielégítőnek, jobb lett volna tisztában, világosabban fogalmazni. Remélem, hogy a gyakorlatban, amikor gyakorlatilag feláll az Európai Külügyi Szolgálat, a minősítés áll majd első helyen, nem pedig más. Rendben van, köszönöm szépen, köszönöm a szavazást, köszönöm az van még egy hozzászó? Rend van, szabad kollega, parancsoljon, átadom is, át is adom a szót. Ide fogom mondandómat, két megjegyzéssel élnék. Először is nem értem, Volszki jelentés se alapján ez a megbízás, ez egy egyértelmű üzenet a tanács felé, és Eston asszony múltban alábecsült elemeket kiemeli a helyet helyes, földrajzi, nemi megoszlás, nagyon fontos a közösségi módszert alkalmazzuk. Ezt a bizottság képviselte. Mi ebben a körben nagyon fontos az érdem, képesség, kompetencia, az nem szabad, hogy háttérbe szoruljon a földrajzi nemi megoszláshoz képest. Szerintem a kettő között egyensúlyt kell teremteni. Az ástanasszony feladata és a tanácsolat mind a két úgymond csoportnak meg kell felelni, tehát mindkét együttesnek. One sentence, colleagues. We need quotas. Egy mondatot hadd mondjak. Azért van szükség a kvótákra, mert az érdemi képességeket, vagy az érdemi kérdéseket nem követtük, mert hogyha képzettség, az érdemi kérdések megvannak, akkor utána lehet biztosítani az egyensúlyokat minden szempontból csak akkor lehet a kvótákat biztosítani, és akkor van szükség a kvótákra. Nem arról van szó, hogy az érdemi kérdések mellett vagyunk-e, vagy ellen. Egy Számunkra az a fontos, hogy hangsúlyozzuk az érdemi kérdéseket, és akkor ezt követően lehet majd a, egy rossz megközelítést esetleg korrigálni. Ora, chiudiamo, chiudiamo. Rendben van, akkor az előadó hozzászólásával zárjuk, majd utána következik a következő napi rendi pontunk. Száros Volszkinak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Látom, hogy milyen nagy az igény arra, hogy tovább vitassuk ezt a kérdést, és szeretném elmondani, hogy azt kívánom, hogy a jövőben Figyelmet szenteljünk arra, hogy az EKS működését ellenőrizzük. Teljesen egyetértek mindenkivel, aki hangsúlyozza, hogy mennyire fontosak az érdemi kérdések. De abszolút nem értek egyet azokkal, akik egymásra szembe helyezik az egyensúlyi és az érdemi kérdéseket, beleértve a földrajzi egyensúlyokat is. Úgy gondolom, hogy még egy, egy szélsőséges értelmezéssel esetén is ez az új tagállamok esetében sértő, hiszen igazából az, az egész gondolat mögött az van, hogy az új tagállami szakemberek kevésbé felkészültek, mint a régi tagállamiak. Ez alapvetően nem igaz. Úgyhogy ilyenfajta megosztottságnak ebben a bizottságban és ebben a parlamentben nem szabad fölmaradnia. Természetesen az érdemi kérdés az egy előfeltétel, érdemi kritériumok teljesítése nélkül senkit nem lehet kinevezni. Viszont ezt az érdemi kritériumot sokszor ürügyként használják fel azért, hogy ne legyenek meg az egyensúlyi feltételek. Nem mindenki, tehát nem feltétlenül Cambridge-i, meg egyéb neves egyetemi diplomával kell rendelkezni. Mindjárt befejezem, befejezem elnök úr. A kompetencia nem földrajzi semleges. Bizonyos kompetenciák erősebbek az EU bizonyos területein, és az itteni tapasztalatokat fel kell használnunk, nem egy olyan diplomáciát kell felállítanunk, ami csak az EU-nak a felét képviseli, és nem az egészet. Köszönöm. Allora, küldjámok! Rendben van. Ezen lezárom a témát. Jön Klimt miniszter úr. Elnézést, sértegették az én régi egyetemet, egyetememet, elnézést, rendi megjegyzés, sértegetik az én alma máteremet. A komissioni giuridica. A jogi bizottság. Nos, majd meglátja ezt, de most ezen lezárom ezt a vitát, és következik a következő napi rendi pont, következik eh, a miniszter úr, eh, a akit csak a szavazás érdekelt, kérem hagyja el a termet. Jön most az ukrán delegáció, kérem, vezessék be őket. Uh, please sit down, uh, colleagues, uh, the minister. Kérem, üljenek le, kollégák, a miniszter úrnak negyed hatkor el kell mennie, tehát nem lesz több időnk. Ministro. Üdvözlöm Pavlo Klimkin urat, ukrán külügyminiszter helyettesét, és Boris Tarasjuk urat, az Ukrán Parlament Európai Integrációs Bizottságának elnökét. Ez a találkozó is bizonyítja, hogy mennyire fontos az Európai Unió számára, illetve a mi szakbizottságunk számára, illetve az itt a podiumon mellettem ülő elnöket, és én magam elnök számára is ez a partnerségi kérdés. A szomszédsági politika keretei között mindig is támogattuk, hogy fokozódjon az integráció, szorosabb legyen a kapcsolat Ukrajna és az Európai Unió között. A tárgyalások folynak. Társadalási megállapodás napirenden van a munkáink során, úgyhogy különösen érdekel minket, hogy meghallgassuk az önök véleményét, hogy maguk szerint hogyan alakulnak ezek a folyamatok, milyen akadályok vannak esetleg, ami miatt nem lehet lezárni ezt, vagy megkötni ezt a fontos megállapodást. Úgy gondolom, hogy a jelenlévő kollégák nagyra értékelik, hogyha megismerhetik a programot, az önök kormánynak a prioritásait. Jelen van Tarásiuk kolléga is, úgyhogy meg tudjuk ismerni um, parlament és a minisztériumi véleményt is. Részünkről megvan a szándék arra vonatkozóan, hogy minden hasznos információt meghallgassunk, azért, hogy gyümölcsöző legyen a párbeszéd. Szeretném Leonide Kozara urat is üdvözölni, aki a, az ukrán delegáció elnök helyettese az parlamenti együttműködési uh, témákban, és ő is itt kéne, hogy legyen velünk. Kérem, miniszter úr, ha lehet 10 perc alatt tegye meg a bevezető hozzászólását, azért, hogy utána tényleg a vitát is lefolytathassuk, és már is átadom a szót. Köszönöm szépen, Albertini úr! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A nagy megbecsülés számomra, hogy beszélhetek az Európai Unió tisztelt képviselői előtt az ukrán, EU-ukrán kapcsolatokról. Számomra, mint külügyminiszter helyettes fontos, és mint a társulás megállapodás tárgyalásvezetője, valamint mint olyan személy számára, aki az EU-val kapcsolatos témákkal foglalkozik a diplomáciai karri- karrierem során több mint egy évtizede foglalkozom ezekkel a kérdésekre, úgyhogy számomra tényleg nagy örömömre szolgál, hogy itt a parlament előtt felszólalhatok. Hiszen ez az az intézmény, amely mindig is és jelenleg is támogatja Ukrajna EU elképzelését, EU-val kapcsolatos elképzeléseit. Nagyon fontos az is számomra, hogy egy, lássam, hogy mennyire nyitottak a mi EU-s ambícióinkkal szemben. Egyébként sok európai parlamenti állásfoglalás is ezt tükrözi. Idén az idei évet az jellemzi, hogy ez különösen fontos, hiszen egy európai parlamenti állásfoglalás született Ukrajnáról, február 25-i állásfoglalásról van szó, és ez rögzíti az EU tagsági jogosultságunkat az Európai Uniós Szerződés 49-es cikke alapján, és igazolja azt, hogy Ukrajna készen áll arra, hogy a vízummentességet megkaphassa, amennyiben teljesíti a megfelelő kritériumokat ebben a tekintetben rövid beszámolomban viszont szeretném említeni, hogy van egy pozitív előrelépés most a kapcsolatokban, ezt továbbra is szeretném támogatni, és szeretném azt elmondani, hogy milyen támogatásra gondolunk. Először is hangsúlyozni kívánom, hogy az európai integráció nem külpolitikai kérdés Ukrajna számára, illetve úgy mondanám, hogy nem csak külpolitikai kérdés. Ez egy ö, olyan téma, ami egy átfogó reformprogramhoz kapcsolódik, olyan kritériumok teljesítéséről van szó, ami a későbbi EU tagságot biztosíthatja. És egy sor kulcsfontosságú prioritás van a közeljövőre vonatkozóan, amelyeket teljesíteni kívánunk. Ezek kihívások, és ezeknek szeretnénk megfelelni. Az első ilyen prioritás, ez nagyon közel áll egyébként én hozzám, egyébként is. A társulási megállapodás, és ez az első olyan megállapodás Ukrajna és az EU számára, ami olyan alapokra tudja helyezni a kapcsolatunkat, hogy politikai társulás és gazdasági integráció valójában megtörténjen. Számunkra ez egy igazi hozzáadott értéket képvisel ez a megállapodás, és ez az a pont, ahol a valós integráció, aminek az alapja az EU jog átfogó közelítése az EU joghoz, ez egy fontos vezér elv kell, hogy legyen a további integrációhoz hiszen a partnerségi megállapodás ez egy olyan megállapodás, amely tartalmaz az együttműködést. Tudnánk jobban együttműködni, tudnánk más területeken is együttműködni, de ez még mindig a jelenlegi megállapodás együttműködésről szól. A kooperációról át kell, hogy lépjünk az integrációra. És ebben kapcsolatban az Európai Parlament fontos szerepet játszik, kulcsfontosságú szerepet játszik a további eszközök kialakítása során, eh, Ukrajna szempontjából is, ezért azt szeretném kérni, hogy újra tekintsék át ezeket az eszközöket, amelyeket eh, meg kell valósítani ahhoz, hogy a jövőbeni társulási egyezmény végrehajtása megfelelő legyen. Nem csak finanszírozási eszközökről van szó, hanem a formáról is, hogy hogyan, milyenek lesznek ezek a jövőbeni eszközök. Számomra ez egy speciális eszköz, aminek a jogrendszer közelítésé kell szolgálnia elsősorban. A jövőbeni megállapodás részét kell, hogy képezze a szabadkereskedelmi egyezmény, ami számunkra azt jelenti, hogy fokozatosan megnyílik ez a lehetőség Ukrajna számára. Ez nem szelektív integrációt kell, hogy jelentsen, vagy szelektív integrációs darabokat kell, hogy jelentsen, hanem minden szabadságjogra kell, hogy ez vonatkozzon, amit fokozatosan biztosítani kell Ukrajna számára. Számunkra ez rendkívül fontos a tárgyalások során, amit az Európai Unió képviselőivel folytatunk, Második prioritás, amit említeni kívánok, mindenképpen a vízamentességi párbeszéd. Itt speciális dokumentum fajtáról van ez egy akcióterv, és föl kell, hogy állítsuk az egyetemi objektív kritériumokat Ukrajna számára, amelyeket teljesítenie kell ahhoz, hogy a jövőben megkaphassa a vízummentességet az Európai Unió felé. Hangsúlyozni kívánom, hogy eh, számunkra ez azt jelenti, hogy kevesebb politika és több pragmatizmus legyen, sőt, akár technikai kritériumokat szeretnénk bevezetni a vízumentességi tárgyalásokba. Ez át, átfogó reformról szól mindez, és mi már egy ambiciózus eh, reformot elindítottunk ebben a témában. Néhány példát szeretnék erre mondani. Speciális program az integrált határkezelésre vonatkozóan, aztán speciális tárgyaló hatóság felállítása. Mindezek alapján jelentős előrelépést tudunk tenni a vízumentességi párbeszéd során. Azt is szeretném hangsúlyozni, illetve még egyszer mondanám, hogy itt nem politikai döntésről van szó, hanem konszisztens, egyértelmű reformokról van szó, amelyeket Ukrajnának meg kell tennie. Viszont ebből a célból mindenképpen egyértelmű kritériumokra van szükségünk, amelyeket el kell, hogy fogadjon az Európai Unió. Harmadik prioritás – a társulási ütemterv. Ez egy olyan dokumentum, amiről megállapodás született az Ukrajna és az Európai Unió között. Ez akcióterveket tartalmaz, tehát az EU-ukrajnai akcióterv tartalmaz, ez egy, egy, egy adott megállapodásról van szó. Igazából megkezdtük már a végrehajtást azokban a témákban, amelyekről már megállapodtunk ezeknek a rendelkezéseknek tekintetében, hiszen ezek már a jövőbeni társulási egyezményre vonatkozó tárgyalások során teljesültek. Nem is mint jogi, hanem mint politikai kötelezettség. Mi a megállapodás szerinti javaslatokat már a végrehajtás részévé tettük. Negyedik prioritás számomra, ez egy speciális prioritás természetesen, az energia témájú együttműködés. Ukrajna részéről biztosította azt, hogy hajlandó a részletesebb vagy mélyebb együttműködésre energiatémában az Európai Unióval. A múlt héten írtuk alá egy jegyzőkönyvet Skopjéban, az energiaközösségi szerződéshez történő társulásról, és mint egy speciális eredmény szeretném említeni, a gázpiacra vonatkozó törvényt, ami teljes mértékben megfelel a a 2003-55-ös EU irányelvnek. Itt a ukrán gázpiac hatékony működéséről van szó, illetve ennek az in- további integrációról az EU piachoz. És ezzel kapcsolatban szeretném említeni, hogy kedvező a befektetési beruházási klíma Ukrajnában. Ezzel kapcsolatban végül, de nem utolsó sorban, ez egy számomra különösen fontos téma. Az európai integráció természetesen eredményekről szól, prioritásokról, említettem ezeket, de az európai integráció mindenképpen az értékekről is szól. Az európai integráció az európai mentalitásról szól, az európai integráció, az európai identitásról szól. Néhány évvel ezelőtt, majdnem egy évig tárgyaltam egy konkrét rendelkezésről. Természetünkre egyetemű, hogy Ukrajna nem csak földrajzilag, hanem történelmileg is, mentalitás szempontjából is Európa része, és Ukrajna helye Európában van. És itt ténylegesen számítunk az Európai Parlament támogatására, és várjuk, hogy vizsgáljuk meg ezeket a kérdéseket részletesen. Köszönöm szépen a figyelmet, és természetesen készen állok, és nagyon szívesen választ adok minden kérdésre, amit felvetnek. Köszönöm szépen. Grazie, signor ministro. Köszönöm szépen, miniszter úr. Megadom a szót elnök úrnak. Legyen szíves ön is. Önt is kérem, hogy tartsa be a 10 perces időt. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindent megteszek annak érdekében, hogy kollégámhoz hasonlóan Klimkin miniszterelnök helyettes, miniszterhelyettes úrhoz hasonlóan tartom az időt. Köszönöm szépen, elnök úr, önnek, a külügyi bizottság tagjának köszönetet szeretnék mondani. Az Európai Parlament ukrán delegációja tagjainak is köszönetet mondanék. Nagy örömömre szolgál, hogy nagyon sok ismerős arcot látok, jó barátaimat, akik éveken keresztül üdvözöltem itt, azon dolgoztak, hogy elősegítsék azt, hogy az európai közösség jobban tudomást vegyen rólunk. Az Európai Parlament képviselői tájékoztatták az Ukrajna előtt álló európai perspektívát. Az a személy, aki éveken keresztül részt vett az ukrán-EU kapcsolatok építésében, azt kell mondjam, én olyan valaki vagyok, aki ezzel foglalkozom, sok minden elhangzott az elmúlt hónapokban, az elmúlt öt évről, és szeretném önöket arra emlékeztetni, hogy ebben az előzetes öt évben ezeket a, az instabilitás éveinek nevezték, mégis ebben az időben néhány nagyon fontos megállapodás jutottunk. Például megkezdtük az új keretmegállapodást és a szabadkereskedelmi övezetről szóló megállapodás kidolgozását, és két fontos vízumkönnyítési megállapodás, illetve visszafogadási megállapodás lép majd hatályba. A vízummentességi rendszer bevezetése is napirendre került. Megállapodtunk abban is, hogy megállapodást kötöttünk az Európai Energia Közösséghez való csatlakozásról. Természetesen ezekben az elmúlt hónapokban voltak elnökválasztások, amelynek eredményeképpen új hatóságok jöttek létre, és annak ellenére, hogy nagyon ellentmondásos üzeneteket hallottunk az új hatóságok részéről, parlamenti képviselőként, az Európai Integrációs Bizottság elnökeként a parlamentben, azt kell mondjam, hogy az új hatóságok részéről azt látjuk, hogy folytatják a pozitív trendeket, amelyet az elődök felhalmoztak pozitív trendeket már mi. Itt szeretném elmondani, hogy megfelelő eredményeket értünk el az elmúlt hónapokban, amikor az új társulási megállapodásról van szó, és reméljük, hogy az Európai Parlament állásfoglalása önök február 25-én más Európai Uniós intézményben is meghallgatásra találnak állásfoglalásokkal, mert Sajnálatos módon azt kell bevalljam, hogy a rendelkezések, az állásorolás rendelkezései kiváltképpen azok, amelyek Ukrajna EU perspektíváit illetik, nem kerültek be más intézmények látókörébe. Ami a szabad kereskedelmi övezetet illeti, sokat hallottunk, sok bírálatot, a bírálatok az ukrán delegációra irányultak. Az ukrán parlament képviselőként nem tudom elfogadni ezt a fajta kritikát, az ukrán féle szembeni kritikát nem tudom elfogadni, tehát amikor a szabad kereskedelmi övezetről beszélünk az EU és Ukrajna között, akkor Ukrajnát egyenlő félként kell tekinteni, nem viszont nem simán egy plusz piacnak, felvevő piacnak az EU ö, számára. Azt szeretném elmondani, hogy a kompromisszumot kell keresni mindkét fél részéről, és a valódi és nem mesterséges, nyomorúságos kvótákat, nem ezeket kellene az ukrán fél felé közvetíteni, kiváltképpen az olyan érzékeny termékek esetében, mint az agrártermékek, ami a vízum párbeszédet illeti. Hasonló az álláspontunk, mint a hatóságok, a kormány képviselőinek. Úgy gondoljuk, hogy Ukrajna sokat tett annak érdekében, hogy a TRIPS, mm, bocsánat, hogy az Európai Uniós polgárok utazását megkönnyítse. 2005-ben az összes vízum előírás töröltük az összes EU tagállam polgára számára. Hatályba lépett a vízum könnyítési megállapodás, amely oda vezetett, hogy nagyon sok ukrán állampolgárnak állította ki Schengeni vízumot. Ugyanakkor kiváltképpen azt követően, hogy a szomszédaink, mint Lengyelország, Szlovákia, Magyarország csatlakozott a Schengeni övezethez, azóta azt látjuk, hogy az Európai Unióba utazó EU, ukrán állampolgárok száma csökken, akik ebbe a három országba utaznak. Ez azt jelenti, ez ukránok számára nem előnyös ez a kapcsolat a vízum kérdésben. A kishatár forgalom sem járul nagyban hozzá ehhez, az Európai Integrációs Parlamenti Bizottság elnökeként szeretném elmondani, hogy nagy figyelmet szentelünk annak, hogy megnézzük, hogy a két fél hogyan hagyja végre ezt a megállapodást. És arra a következtetésre jutottunk, hogy több Európai Uniós tagállam nem felel meg kötelezettségvállalásainak. És ebben a tekintetben azt szeretném elmondani, hogy az Európai Parlamenti kollégáikkal együtt, a Parlament Együttműködési Bizottságban mi úgy gondoljuk, nagy figyelmet szenteltünk ennek a kérdésnek, és ennek eredményeként a következő közös találkozónk Kijevben és Ogyászában novemberben. Nos, ekkor közös jelentést fogunk készíteni, és az Európai Parlament elfogadja, illetve az Ukrán Parlament akkor az a fő konklúziónk, hogy el kell kerülni a félreértéseket, a problémákat, amelyek abból adódnak, hogy ez a vízumkönnyítési megállapodás nem megfelelően kerül ö, átültetésre a gyakorlatba. Nagyon fontos az ukrán állampolgárok számára és a megfelelő intézkedések bevezetése. Ebben a tekintetben abban reménykedünk, hogy az EU-Ukrajna csúcs találkozó amely november 22-én kerül megrendezésre. Reméljük, hogy ezen a csúcs találkozón azt látjuk majd, hogy Ukrajnának felkínálják azt a cselekvési programot, amely a vízummentes rendelkezésekről szól. Ugyanis aggasztónak tartom azokat a híreszteléseket, amelyek itt terjengenek talán az önök épületének folyosóin is, hogy Oroszország hasonló rendszert kell kapjon, ha nem is Ukrajna előtt ajánlják fel Oroszországnak ezt a rendszert, hanem Ukrajnával együtt. Most hát, hogy is mondjam, ez egy eléggé riasztó hír, mert Oroszországtól eltérően mi az EU állampolgárok számára 5 évvel ezelőtt töröltük a vízumkényszert. Remélem, hogy rosszul vagyok értesülve, és remélem, hogy el tudják oszlatni ezeket a negatív érzéseket, nagyon sok ukrán ember érez úgy, ahogy én. Ha megengedik, szeretném elmondani, hogy a kormánya kapcsolatban az elmúlt hónapokban a kormány több törvénytervezetet készített elő, és nemzetközi megállapodás tervezetet, amelyek segítségével lehetségesé válik az, hogy hogy közelítsünk a vízommentességi rendszer előírásaihoz. Remélem, hogy a kormány nem sokára beteljesít életét megfelel kötelezettségvállalásainak. Azt szeretném elmondani, hogy van még néhány függőben lévő kérdés, a jelenlegi kormány, illetve hatóságok és mi, a parlamenti bizottság, illetékes bizottság tagjai mindent megteszünk annak érdekében, hogy a hatóságokkal együttműködjünk, nem pedig egymást vádolni szeretnénk. Szeretném elmondani, nagyon hálás vagyok az Európai Uniónak és az ukrán hatóságoknak azért, hogy nemrégében sikerült lezárni az energia közösségi szerződést. Reméljük, hogy a harmadik felek nem fognak abban akadályozni bennünket, hogy ezt a szerződést a gyakorlatba is átültessük. Én itt be is fejezném, és szeretnék teret engedni a vitának. És szeretném az önök figyelmét, figyelmét felhívni arra, hogy nem az ukrán ellenzék tagjaként beszéltem, másként látjuk a jelenlegi helyzetet, de, de azt hiszem az önök kérdései kapcsán majd erre kitérhetek. Köszönöm elnök úr. Megadom a szót Kovár kollégának, aki az Ukránnal való kapcsolatokért felelős delegációnak a felnöke. Za to, przychylił się pan, jak zwykle zresztą życzliwie do prośby i do Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani azért, hogy elfogadta javaslatunkat, hogy találkozzunk annak érdekében, hogy megismerhessük az új ukrán kormány álláspontját, ahogy itt elhangzott. Köszönöm szépen ezért, köszönetet mondok az információkért, amelyeket hallottunk, nagyon érdekesek voltak, és vannak bizonyára bizonyos kérdések, amiket szeretnénk elmélyíteni belátom, hogy a mai napon ez nehéz lesz, ugyanis kevés az időnk ehhez. Én egyszerűen csak ki szeretném emelni azt, hogy számítok arra a lehetőségre, hogy ezeket a kérdéseket majd meg fogjuk tudni vitatni. A következő alkalomból, amikor a kell látogat Kievbe, Vannak bizonyos kérdések, amiket már korábban mi meg kiemeltünk, az új kormány hivatalba lépésével az európai, de az európai, kollég, európai parlamenti kollégáim azt mondják, hogy nagyon jó dolog, és nagyon sok dolgot tesz Ukrajna az integráció irányába. A miniszter úr sokat beszélt az integrációról, az ukrán törvényhozásról, a partnerségi egyezség tekintetében. Úgy gondolom, hogy ezek olyan kérdések, amelyeket mindenképpen ki kell emelni. Szeretném ugyanakkor megkérdezni miniszter urat, hogy mondjon további megoldásokat, vagy további kezdeményezéseket, amelyek lehetővé teszik majd, hogy a jövőben, a közeljövőben egy olyan rendszerhez vezetnek el, amikor nem lesz vízum. Nem szimpátiáról van szó, hanem konkrét intézkedéseket várunk a biztonság, a határvédelem kérdésében. Nekünk szükségük van arra, hogy önök elmondjanak minden információt annak érdekében, hogy mi ezeket el értékelni tudjuk, és reméljük, hogy ezeket hamarosan tudjuk majd alkalmazni. Ez egy valós lépés, amelyik eh, a jövőben el fog vezetni Ukrajna csatlakozásához, és én eh, biztosítom önöket arról, és erről már beszéltünk Tarasuk úrral, hogy a legközelebb a küldöttségünk eh, kievi találkozóján egy olyan dokumentumot fogunk bemutatni, amelyik megmutatja, hogy mi hol tartunk a vízum kérdést illetően. Mi is elég sokat léptünk ebben a, ezen a területen ugyanis. A következő kérdés, amit fel szeretnék vetni, Klimkin úrhoz intézem, ugyanakkor Tarassuk úr talán a hivatalos szerepéből kilépve hozzá akar majd szólni a, a tehát az Integrációs Bizottság elnöki szerepéből kilépve hozzá tud szólni ez a kérdéshez. Nagyon sok vita intézményi szinten halad, de ugyanakkor vannak bizottságok, amelyek változnak folyamatosan, változtatják a nevüket. Szeretném azt tudni, hogy vannak-e problémák az európai kapcsolattartással? Vannak-e különböző értelmezések az integrációs politikát illetően a különböző hatalmi központok között? Szeretném tudni, hogy Ukrajna egységes ebben a szempontból, vagy sem? Európa az Európai Unióban az különböző módokon értelmezik a, a Ukrajna jövőjét az Európa integrációs folyamatokban. Szeretem tudni tehát, hogyha vannak különböző nézetek az ukrán politikai politikában, akkor nagyon jó lenne, hogyha önök ezeket eh, elmondanának nekünk, annak érdekében, hogy tudjuk pontosan, hogy mik a vélemények nem, és nem csak az egyik hivatalos véleményt ismerjük meg. Ezek érdekes lennek például, ami az energetika, energetikai szektort illeti fel készítjük a következő ülést. Ez a sztrájk és nagyon sok időt elrabolt tőlünk, sajnálatos módon nagyon sokan elindultak ma a sztrájk miatt, de azért meg szeretem köszönni, hogy itt vannak megadom a szót a kollégának a három percre. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves eh, ukrán vendégeknek is köszönetet mondanék. A mai beszélgetés szerintem jó alkalmat biztosít, hogy barátokként őszintén beszéljünk. Az őszintés, őszintesség fontos, hiszen az önök országában valami változik nem az európai értékrend irányában, nem az európai mentalitás irányban. Néhányan azt mondják, hogy visszatérnek a politikai stabilitáshoz, de mások érzik a keserű mellékízet, amely ebben a kifejezésben rejlik. Az Európai Unióban mi egy dolgot mindenképpen osztunk, a jólét, a jogállamiság, a szolidaritás, a mi sikerreceptünk az az intézményi stabilitás. Nem másfajta politikai stabilitás, nem eh, hatalmi konstrukciók, nem ezek hozták a sikert az Európai Unióban. Ukrajnában is szerintem nagyon fontos, hogy élő, életem megtöltött demokráciával rendelkezzen. Szívesen beszélnék a konkrét együttműködésről, a társulási megállapodásról, a vízumkérdésekről, nem szeretnék alapvető demokratikus kérdéseknél ö, tartózkodni, de az önök ország annál sokkal fontosabb, mint hogy erről hallgassak. Konkrét kérdést szeretnék önnek feltenni önöknek. Hogy állnak a, az önkormányzati választásokhoz? Ugye egy törvénytervezet készült, amely nem tesz lehetőséget új pártoknak és új pártszövetségeknek, hogy részt vegyenek az önkormányzati választásokon. Mi a véleményük ezzel kapcsolatban? Ezen a területen úgy látszik, egyre nagyobb szerepet játszik a titkos szolgálat, újságírókat, professzorokat, más közvélemény, civil társadalmi szereplőket meglátogatnak a titkos szolgálatiak. Miért hoznak létre pártokat, amelyek ugyanazt a nevet viselik, viselik, mint az ellenzéki pártok. Meg akarják zavarni az átlag állampolgárt. Aztán, ami az adóhatóságok megfélemítő szerepét illeti. Mi az egésznek a célja? Hogyan magyarázzák meg azt, hogy is mondjam, azt az érdekkonfliktust, hogy a titkosszolgálat vezetője egyszer a legnagyobb holding tulajdonosa. Most eh, hogy van a titkosszolgálati, a holding, vagy a médiaholdingja a titkosszolgálat? Ez összeférhetetlen a demokratikus állam berendezéssel. Remélem, hogy ezek a trendek, amelyek eh, megnyilvánulnak ebben az országban, megváltoznak. Úgy tűnik, hogy ez a trend az országot eltávolítja az Európai Uniótól. A korábbi fejlődés nem folytatódik. Az a kérdés, hogy mi az, ami hosszú távon valóban garantálja a demokráciát, a stabilitást, a jólétet az ország számára. Nem olyan politikára van szükség, amely verbálisan Európa barát, hanem ami valóban olyan tetteket is felmutat, amelyekben tükröződik az Európa irányultság. És ezeket a sajnálatos rendeket nem szabad, hogy támogassa a megfelelő politika. Köszönöm. Köszönöm, Gáler képviselő, Bakker képviselő, három perc. Na. Elnök úr, Kále úr sok mindent elmondott, éppen ezért én rövidre foghatom mondandómat. Mineszer úrnak és Tarasuk régi barátomnak igazat adok, az Európai Unió és Ukrajna közötti konkrét kapcsolatokat tovább kell vinni, tovább kell lépni, és itt egy olyan tárgyalási övezet, olyan tárgyalási konstrukciót kell kialakítani, amely mindkét fél számára nyerességet jelent, politikailag és gazdaságilag. És éppen ezért az értelmezés kérdése is, hogy mi ez, cél kell legyen ez, hiszen a szabadkereskedelmi övezettel, a keleti partnerség elképzelésével az a cél, hogy az Európai Unióhoz fűződő szorosabb kapcsolatok elő szabálya, úgymond. Erről már sokszor beszéltünk, és lehet, hogy nagyon sok gazdasági, legkivetképpen politikai okot is fel kell tennünk, ami a vízumjogot illeti. Az Európai Parlament mindig azt képviselt, hogy a vízumjog liberalizálandó Ukrajnával előbb, mint a többi más, más nagy szomszéddal, több okból kifolyólag. Remélem, hogy itt is előre tudunk lépni, ha mindkét fél a szükséges feltételeket megteremti. De vannak más kérdéseink is. Janukovics elnök úr beszélt egy Oroszország és Ukrajna közötti vámunióról. Most folytatják ezt a projektet? Oroszországgal közös vámunió hogy tegyhető össze egy EU-Ukrajna szabadkereskedelmi övezettel? Nagyon nagy ö, tanús, nagyon tanulságos lenne, ha erről is tájékoztatnának. Amit Geller úr kollégám mondott, nagyon nehéz helyzetben van az ellenzék. Alig van olyan sajtó termék, amely az ellenzék véleményét kimeri fejteni, kimeri fejezni. Nem csak tulajdonjogi okai vannak ennek, hanem más okai is, amelyet Gáller úr említett. És azt hiszem, hogy a választási kampány idején ez egy aggasztó dolog. Amikor a választási a választójogot eh, mindig gyorsan átalakítják, hogy az éppen hatalmon lévőnek eh, segítséget nyújtson, azért, hogy gyorsan kis helyi pártokat azért hoznak létre, hogy más pártokat ne lehessen idehozni, hogy Timosenko például azért hoz egy kis pártot, hogy ő indulhasson, hogy az ő párt indulhasson, és másokat nem engednek. Szerintem ez nem valóban egy a kormány valóban függetlenségét garantálja. Ha azt hallom, hogy Kiev esetében az önkormányzat választásoknak külön szabályozás lesz, mert ez egy hatalmi központ lehetne, most hát Kicsit ideges leszek ezektől a hírektől. Nem tudom, hogy most milyen irányba kívánnak haladni. Valódi demokrácia felé kívánnak elmozdulni, egy független jogállammal, vagy más hatami modellekhez nyúlunk vissza, amelyek autorati, autoritér alapúak, és nem a jogállamiság eszközeit használják. Grazie, onorevole Brock, onorevole... Köszönöm, Brock úr. Szeveren képviselő, három perc. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm az ukrán vendégeket. Nagyon örülök, és hálás vagyok elnök úr azért, hogy ezt a témát napirendre tűzte a mai napra, hiszen néhány hónappal ezelőtt hallottuk azt az elképzelést, hogy Ukrajna kifáradt és nagyon sajnálatos az a, lenne egy olyan fejlemény, hogyha megfelelkeznénk Ukrajnáról. Ukrajnát nem felejthetjük el, Ukrajna fontos általánosságban, de azért sem, mert számunkra fontos Ukrajna a tekintetben, hogy a mi európai projektünket teljesíteni tudjuk. Úgyhogy még egyszer ma is ki kell, hogy jelentsük, hogy az európai projekt nem teljes mértékben teljesül Ukrajna nélkül. Természetesen egy sor elvárás van. Voltak elvárásaink a módban, most is vannak elvárásaink, és azt sem titkolhatjuk, hogy sokszor ezek az elvárások nem teljesültek, csalódást okoztak a számunkra. Ennek ellenére úgy gondolom, Először is azt kell tennünk, hogy ne akarjunk beavatkozni a az ország belügyeibe a kis alacsony szinten. Második, a kormány és az ellenzék szempontjából is állást kell, hogy foglaljunk, és az egészet kell tekintsük, az egész országot és egyébként pedig bizonyos szempontokból jobban áll az ország, mint a mi tagállamaink. Vannak olyan problémák, amik Ukrajnában fölmerülnek, de hát itt is a tagállamok esetén is sokszor fölmerülnek, például az autoriter eljárásokra gondolok. Nem véletlenszerűen kéne ezekkel a témákkal foglalkozni. Tö- dolgozzunk együtt, méghozzá úgy, Egyébként ma bizonyították barátaim, különösen jó barátom Tarási úr, bizonyította ma a jó szándékát. Tehát ma, mint ukrán jött el hozzánk, és így fetette ki a véleményét, és nem mint ellenzéki tag. Úgyhogy meg vagyok győződve arról, hogy legitim az, hogy többféle véleménye legyen valakinek, és hogy akár ellenzékiként más eltérő véleményt képviseljen. Viszont az a minimum terv, ami az ukrán terv, ezt minden politikai pártnak támogatnia kell. Végül még annyit mondanék, hogy újra kérem azt, hogy az ukrán politikai párok álljanak össze, és közösen támogassák ezt az ukrán agendát. Természetesen kormány és ellenzékként egymásra szemben állnak. Második megjegyzésem, úgy gondolom, hogy mielőtt Ukrajnánál rákérdeznék, milyen a külpolitika, akkor kérdezzük meg saját magunkat, hogy mi hogy állunk hozzá Ukrajnához. Itt szerintem sok hiányosság van. Végül még egy kérdés mindkét vendégünkhöz. Hogy reagálnának, hogy reagálnak Eson azt, hogy nemrégi bejelentésére, ami szerint Ukrajna nem lehetséges, vagy nem igaz az, hogy Ukrajna esetében a távoli cél a teljes jogú EU tagság. Ezt hogyan reagálnak erre? Tánok képviselő három perc. Esten uh, bárónő nem jól tudja. A nato kapcsolatban változtatta meg véleményt a kormány. Ha ez megint megváltozott, hát akkor nagyon el vagyok keseretve. Hát tisztelt miniszt, mm, külügyminiszter helyettes úr, úgy tudom, hogy tegnap, ma vagy holnap lesz a nemzeti ünnepük. Szeretnék gratulálni ehhez. Valahol láttam a programomban, hogy el kell mennem egy ünnepségre Gratulálok önök üdvözlöm itt. Én Ukrajna barátja vagyok, az én frakcióm is barátja Ukrajnának, tehát nem vagyok annyira koncentrált most, de mindenképpen támogatom az Önök euróatlanti integrációs törekvéseit, a szabadkereskedelmi övezetet, a vízum liberalizációt. Edmábrok kollégámtól eltőlen azt gondolom, ha lesz egy regatta a vízum könnyítésen, akkor önöknek kell vezetni a sort. Oroszországnak mindenféle gondjai vannak, a vízum liberalizációval ugye vannak a befagyasztott konfliktusok, tehát az Abházia, Nyeszeren túli terület, az összes orosz útlevél lerendelkező, akkor is szabadon utazhatna, ha nem gondoljuk valóban, hogy ők állampolgárai ennek az országnak. Az északi kaukazusi területen ö, ismeretes helyzet miatt egy kicsit aggódnék a teljes liberalizáció miatt. Talán túlságosan óvatos vagyok, tehát hogyha ne feledkezzünk el a terroristákról. Most egyik funkcióm a parlamentben, és ebben a bizottságban Montenegro EU csatlakozásával kapcsolatos jelentést én készítem. Találkoztunk tegnap képviselőkkel, és ez a második alkalom, hogy formálisan megemlítették, hogy az ő tárgyalásaik, a VTO-s tárgyalási csatlakozásaik során, amikor és VTO tagokkal kívánnak várni az első fejezetet le kell zárni. És érdekes módon Ukrajna az az ország, amely Montenegro vétó csatlakozását blokkolja. Rejté előttem, hogy miért lehet, hogy a szerbeknek is van itt szerepe, nem tudom, kérem, hogy világosítson fel ezzel kapcsolatban. Beszéltem a tanácssal, Füle biztos úrral, beszéltem vele személyesen, továbbra is addig verem az asztalt, amíg nem kapok választ erre a kérdésre, hogy miért akadályozza Ukrajna Montenegró VTO-s csatlakozását. Semmilyen kereskedelmi kapcsolat nincsen önök között, nem tudom, mi motiválja az önök hozzáállását. Az előző kormány is azt az álláspontot képviselt, amit önök blokkolja a Montenegro VTO csatlakozását. Másik témakörben, amely szintén aggodalomat tölt el, hiszen régóta figyelem az önök országát, azt látom, hogy az emberi jogi demokrácia klímája változik. Sajnálom, hogy be kívánja vezetni a temlikét. nemrégi ben letartóztattak egy újságíró nőt, ami kicsit emlékeztet egy másik eh, ügyre, remélem rosszul gondolom, nem sokára választások lesznek. És Janukovics elnök úr úgy tűnik, hogy megkívánja erősíteni az államelnök hatáskörét. Igazából el kéne határozni, hogy mit szeretnének, milyen eh, stabil, alkotmányos rendszert kívánnak kidolgozni. Amikor az elnök megváltozik, akkor mindig megváltozhatják az alkotmányt, ez nem működik. Az önök kormánya úgy tud, a nyeszteren túli moldáviai konfliktuson változtatni. Köszönöm. Ah, Muszáj lecsökkentenem a hozzászólási időt két percre. Miniszter úrnak negyed hétkor el kell távoznia, és még a válaszadásra is időt kell, hogy adjak. Úgyhogy kettő perc sajnos, a Luna csak képviselő. Köszönöm, elnök úr. Egy olyan frakciónak vagyok a tagja a zöldeknek, amely nagyon is támogatja a civil társadalmat, a demokratikus átalakulást Ukrajnában, környezetvédelmi szervezeteket, stb. Fő aggájaim és a ma fő hozzászólásom olyan témára vonatkozik, amit már néhányan említettek méghozzá a demokratikus standardok és általában a média szabadság helyzete az önök országában az utolsó fél évben körülbelül láttuk, hogy azt mondanám, hogy saját sajnálatos események történnek. Egy újságíró, aki eltűnt, belügyminisztériumok azt mondta, hogy lehet, hogy ennek köze van a titkosszolgálathoz vagy a rendőrséghez, Vaszi Klementjevről van szó, egy másik újságírót a rendőrség megvert, a civil társadalom esetében pedig egy külföldi alapítvány egy Adenauer nevű alapítvány vezetőjét nyáron letartóztatták, és egy sor egyéb esemény történik, békés demonstráció volt a Gorki Parkban, Harkovban, egy épület lebontása ellen, ez egy EU 2020-as tervnek is egyébként a része, és itt is a hatóságok erőszakosan léptek fel. Ezek mind olyan témák, amelyek miatt nagyon is aggódunk, hogy tényleg demokratikus átalakulások történnek-e, és hogy hogyan tudnak dolgozni ezek a civil szervezetek az önök országában. A kérdésem a parlamenti elnök nem, a EU Integrációs Bizottság elnöket a parlament részéről, de Klimkinónak is, mint a kormány tagjának intézem a kérdésemet, mit tesznek azért, hogy biztosítsák, hogy a gyülekezési szabadság, a szabad véleménynyilvánítás, az új, a sajtószabadság, hogy ne csak beszéljenek erről, amikor arról beszélnek, hogy közelnek az Európai Unióhoz, persze támogatom ezeket, de hogy tényleg hihetőek legyenek ezek az előrelépések, és garantálják ezeket. Miniszter úr azt mondta, hogy az EU integráció értékekről, EU identitásról és ér- minőségről szól. De hát hogyan valósul ez meg valójában? Október másodikán lesz egy új találkozó Harkovban, az 2020-as e tervvel kapcsolatban a békés emberi mozgalmak. Tehát akik azt akarják, hogy hogyan lehet harcolni a korrupció ellen, hogy a 2020-as végére valóban megfelelően felkészüljön az ország. Per favore. Beiger képviselő két percet kap, parancsoljon. Dank u wel, meneer de voorzitter. Geachte Köszönöm szépen. Kedves román, ö, bocsánat, ukrán kollégák! A nap végén érdekes beszélgetést folytattam holland civil szervezetekkel nagyon is elkötelezettek, ami Ukrajna társadalmi fejlődését illeti, főleg a nyugati részen, de természetesen az egész országot megvizsgálják, hiszen terjeszkedni akarnak, mert a civil szervezetek Ukrajnában. A kérdés az, hogy például a szülők hogyan foglalkoznak a szellemi, vagy fogyatékos, vagy mozgássérült gyermekekkel. Ismerek egy családot, amely Ukrajnával foglalkozik. Azt a kérdést tették fel, hogy politikailag hová tart Ukrajna? Dolgozhatunk a jövőben is Ukrajnában? Teszik fel a kérdést. Az emberek aggódnak a szellemi szabadság, a sajtószabadság miatt, a társadalmi szabadság, az egyéni szabadság miatt. Az emberek képviselhetik érdekeiket. Egy állami aparátus nem fogja őket akadályozni, segíteni fog nekik, ösztönzőket biztosít számukra. A saját lányom is elkötelezett ebben a kérdésben. A lányom Harkovban két héten keresztül angolt tanított. Teljesen oda volt nagyon-nagyon lelkes volt, és azért kérdezem önöket, mi akarjuk, hogy legyen Ukrajnának helye Európában, de olyan fejlődés akarunk látni Ukrajnában, amely az alapvető értékeket, az emberi jogokat tiszteletben tartja. Ez egy felhívás, amelyet önhöz intézek. Kérem szépen, oszlassa szét, oszlassa el aggodalmainkat. Nem akarjuk, hogy kevesebb szabadság legyen. Nem akarjuk, hogy az emberek emberi jogaikat ne gyakorolhassák. Köszönöm szépen. Peterle képviselő kap két percet. Köszönöm szépen. Ukrajnában jártam nemrég eh, a választásokon, mint az Európai Parlament megfigyelője. Valami különlegeset vettem észre és tapasztaltam. Találkoztam egyik nap eh, diákokkal, akik az egyik képviselőt támogattak, majd utána egy másik jelöltet támogattak. És a végén megkérdeztem, hogy kit fogtok támogatni végül is. A végén mondták ők, hogy senkit sem fogunk támogatni, mert egyikre se fogunk szavazni. Ez egyfajta kedvetlenséget mutat a fiatalok körében a politikai rend. A mai napon egy fajta képet kaptunk arról, hogy mi történik Ukrajnában a kormány, illetve az, el, e, az ellenzék szempontjából. Amennyiben az európai standard szempontjából egyességre jutnak a kormány, illetve az ellenzékiek, ez talán egy módja lehet annak, hogy csökkentse az ellenszemet a politika iránt a választók körében, főleg a fiatalok körében. Ott amikor ott jártunk Ukrajnában, egész jól hallottunk, egészen jól tudtunk működni, Szlovéniában, amikor csatlakozni akartunk az Európai Unióhoz, egész nagy támogatottságot kaptunk, ugyanis a különböző politikai pártok megegyeztek abban, hogy milyen útvonalat fogunk követni, és ezt szeretem Ukrajna számára is. Köszönöm szépen. Lízek úr kap még két percet. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, panie ministrze Borysie. E, Słyszeliśmy tutaj, że, że jest... Elnök úr, kedves Boris, azt hallottuk most, hogy ebben a teremben nagyon sok barátunk van Ukrajnában, még nem tudtam erről beszélni, de biztos vagyok én abban, hogy én barátja vagyok az ukrán népnek. Én, én nem annyira kritikát szeretnék mondani most, inkább egyfajta barátság megnyilvánulásnak tekintse a következőt, amit el fogok mondani. A szabadkereskedelmi megállapodásnak a kidolgozás Ukrajnával egy nagyon fontos feladat. E, e, hétfőn még lesznek tárgyalások ebben az, ezzel az egyezménnyel kapcsolatosan, és e, azt már tudjuk előre, hogy nagyon sok kifogás van Brüsszelben is, és más európai országban is ezzel az egyezménnyel kapcsolatosan. A kérdésem, miniszter úr, a következő. Ön szerint melyik a leg legnagyobb akadályok, amelyek eh, Ukrajnában vannak azért, hogy teljesen eh, teljesíteni tudják az európai mm, kéréseket. Még egy dolgot, miniszter úr, eh, amikor megnézzük a ukrán politikai helyzetet, bizonyos rendelkezések az ö, ukrán választási törvénynek, hogy finoman fejezem ki, furcsák. Nem lenne érdemes megnézni más választási törvényeket Európában, ahol jól működik. például Grúzia jelenleg is meg módosítja a saját választási törvényét, és alapjául a lengyel választási rendszert veszi. Ez például egy jó példa lehetne. Aztán van egy megállapodás az, az orosz hadsereggel Krímjában, a Krímfélszigeten. Ön nem gondolja azt, hogy egy ilyen nagy támpon katonai támaszpont eh, a Krímfélszigeten probléma lehet az Európai Unió szempontjából? Köszönöm, Lizek kolléga. Nagyon sajnálom, de nagyon rövid idő áll rendelkezésre a válaszadásra, pedig igyekeztem rövidebbre fogni a hozzászólásokat. Minden esetre Esetleg, ha több, néhány percet még itt tudnának maradni, az jó lenne. Önnél a szó, miniszter úr? Köszönöm. Először is szeretnék köszönetet mondani minden kérdésfeltevőnek, és, és köszönöm azt is, hogy kifejtették az aggájaikat. Ezeket mind feljegyeztük. Nem vagyok abban a helyzetben, hogy minden témának a részleteibe belemegyek, amelyeket felvetettek. Azért megpróbálom, megpróbálok választ adni a kulcsfontosságú kérdésekre, mindezekre a fontos üzenetekkel kapcsolatos témákra. Vízummentesítés és politikai-technikai kérdések. Mondtam az előbb is, hogy én nagyon is támogatom, hogy a politikai aspektusokat vegyük ki a vízamentességi párbeszédből, és hogy technikai és gyakorlati karakterekről beszéljünk. Természetesen föl tudom sorolni, hogy mit kell még Ukrajnának ellátnia, elvégezni ebben a kontextusban. Itt nem csak jogalkotási változtatásokról van szó, hanem intézményi változtatásokról és végrehajtásról. Egy listát majd megpróbálok felállítani az érdekeltek számára, ez talán hasznos lesz. Második megjegyzésem Pavel Kov részéről. Én nem láttam hogy lennének olyan indokok, amelyek alapján ön azt mondhatja, hogy aggályos az EU integrációs folyamat. És Tarasiuk úr is most hangsúlyozta, hogy itt nemzeti konszenzus van el mögött, az EU integráció természetesen nem csak külpolitikai kérdés Ukrajna számára, hanem egy bizonyos irányt jelent ez, és keretet ad a belső reformjainkhoz. Amit felvetettek a lehetséges, vagy a Vámunióhoz való lehetséges csatlakozáshoz Oroszország, belorosz és Kazaksztán esetében, hogyha félreteszünk mindenféle politikai dimenziót, akkor is elvileg hogyan tudnánk ilyen Vámunióhoz csatlakozni? Ehhez újra kéne tárgyalnunk a teljes feltételrendszert, amelynek alapján a VTO csatlakozásunk történik. És a VTO történetében ilyen soha nem fordult elő. Tehát ez a pragmatikus válaszom, de hát politikailag is kijelentettük és sokszor hangsúlyoztuk, az elnök úr is hangsúlyozta, hogy nem áll szándékunkban a Vámunióhoz való csatlakozás. Már csak azért sem, mert a WTO kötelezettségek sem teszik lehetővé, de másokokból sem. Következő téma Montenegro. Röviden. Szívesen részletesebben megbeszélem ezt önnel. A legfontosabb akadálya tárgyalások során a montenegrói acélpiachoz való hozzáférés, és hogy Montenegro lényegesen megemelte az importvámokat egy sor olyan termék esetében, ami fontos Ukrajna számára, konkrétan élelmiszeripari termékekről van szó. Mi teljes mértékben tiszteletben tartjuk a montenegrói EU integrációs folyamatot, hiszen ez hasonló Ukrajna esetében is. De nem fogadhatjuk el egyszerűen azt, hogy kétszeres emelik az importvámokat. Hiszen Ukrajna szempontját is itt figyelembe kell venni. Tehát nem szélesebb körű megközelítésről van szó, mint esetleg Szerbia esetében, de szívesen részletesebben megbeszélem és egyeztetem önökkel ezt a kérdést. Rendben. Esetleg írásos információval tudok szolgálni az ön számára. A nyelszeren túli területek esetében természetesen megkívánjuk oldani a konfliktust, és hatékony hatékonyan akarjuk lefolytatni az erre vonatkozó tárgyalásokat. Úgy gondoljuk, hogy támogatást tudunk itt is kapni a tekintetben, és biztos, hogy megoldást fogunk találni erre a kérdésre. Aztán a 2012-es bajnok, Európa bajnokság, ez nagyon fontos kérdés. Én bízom abban, hogy az Európa bajnokság témája és ennek előkészítése, mindez csak a nemzeti büszkeségre kell kapcsolatos, hiszen Ukrajnában ez, mint a vallás olyan szerepet játszik a futball, úgyhogy ha nem lennénk sikeresek a megszervezés tekintetében, az nagyon nagy csőd lenne az országunk számára. Úgyhogy nagyon is odafigyelünk arra, hogy a lehető legjobb e, Európa bajnokságot szervezzük meg lengyel barátainkkal közösen. Korrupció elleni harc, a korrupció ellenes e, irodánk a be, az igazságügyi minisztériummal együtt most zárja le az előkészítését egy sor korrupció ellenes törvények írásos információt tudok adni a gyakorlati lépésekről e tekintetben. Eston biztos asszony bejelentésével kapcsolatban szerintem ezt meg kell vizsgáljuk ezt a kérdést, hiszen csak most hallottam ezt a megjegyzést, és természetesen a további elemzést igényel ez a kérdés. De itt nem partnerségről és nem stratégiai vagy speciális partnerségi kapcsolatról van szó Ukrajna esetében. Ukrajna számára teljes integráció a cél az Európai Unióhoz, jövőbeni tagság a cél. És hogy hogyan szervezzük, hogyan állítjuk föl, hogyan alakítjuk ki a kapcsolatunkat az Európai Unióval, ez itt a legfontosabb. Aztán egy kulcsfontosságú téma egy sor témával kapcsolatban felvetették az agályaikat. Helyi választások. Itt senki nem tökéletes, és egy sor változtatásra ezért szükség volt a helyi választási szabályok, törvények tekintetében. Meg kell, hogy vizsgálják részletesebben ezt a helyzetet. Az egy egyszerű téma, például egy egyszerű példa, egy sor politikai párt, párt nem regisztrált ott a helyi irodában. Évek óta léteznek ezek a pártok. Erre a válasz, hogy az át, egy átfogó válasz erre az, hogy egy választási szabályrendszert kell felállítani, ezt a parlament el kell, hogy fogadja, és a politikai vállalás erre már megszületett, a politikai szándék létezik. Nyitottsági kérdés Ukrajna számára egyébként egy sor nemzetközi intézmény megfigyelőket küld, beleértve az Európai Parlamentet is. Ott kell lenni, meg kell nézni, hogyan történnek a választások. A szabad és korrekt választások fontosak Ukrajna számára. Nem tudom az összes témát most említeni, amit említettek de szívesen adok írásos tájékoztatást ezekre a témákra vonatkozóan. A szabadkereskedelmi egyezményről talán részletesebben kellene beszélni, úgyhogy itt is inkább írásban fogok tájékoztatást adni, hiszen ez a téma a jelenlegi megbeszélésünk keretein túlmutat. Köszönöm szépen még egyszer a kérdéseket. Köszönöm, miniszter úr. Tanasi úr, van néhány perce, hogy reagáljon a kérdésekre, mert ugye volt jó pár olyan kérdés, amit inkább önhöz irányítottak. Grazie. Uh... Nos, több kérdést intéztek Klimkin úrhoz és jó magamhoz, és arra tehetek csak kísérletet, hogy néhány kérdésre reagáljak. Kiváltképpen előadásom vagy bevezetőm során arra törekedtem, hogy elfelejtsem, hogy az ellenzék tagja vagyok Ukrajnában, és arra törekedtem, hogy a lényeges kérdésekre összpontosítsak az EU és Ukrajna kapcsolatát illetően. Ugyanakkor szeretném elmondani, hogy azt szeretem annak kérni, hogy a parlamenti meghallgatáson a képviselők között az ellenzéki pártok vezetőinek nyilatkozatát körbeadtam. Kilenc ellenzéki politikai vezető, amelyek az Egyesült Demokratikus Ellenzéket tömörítő pártok. Írtunk egy levelet Van Rompuy úrnak, Borozó úrnak, Buzek úrnak, ők is aláírták pontosabban, Önöknek írtuk ezt a levelet, az önök figyelmét kívántuk felhívni arra, hogy az önkormányzati választások október 31-én ezzel a nem megfelelő, nem demokratikus választó törvényjel eh, egy olyan rendszert alakít ki, amely széles körű csalás és hamisítás eh, talaját képezi. Szeretnénk az önök figyelmét erre felhívni hét probléma, a rendszerhiba van, amelyet mi az egységes ellenzék felfedett, és szeretnénk az önök figyelmét felhívni az Egyesült Demokratikus Ellenzék levelére. Egyetértek nagyon sok megjegyzéssel, aggodalommal, amelyet a tisztelt képviselők megfogalmaztak. És mint önök közül néhányan, az ukrán ellenzék nagyon is aggódik, amiatt, hogy a jelenlegi hatóságok eltérnek az európai értékrendszertől. Eltérnek a demokratikus fejlődéstől, amelyet elértünk demokrácia győzelmét követően a narancs ö, forradalom idején. És csak a legátfogóbb értékelésre hivatkozhatok, amelyet az Európai Néppárt állásfoglalásában olvashatunk. Szeptember 13-án készült ez az állásfoglalás, ben szerepelt a helyzet értékelése. De nem csak az Európai Néppárt érintett, az Európai Unió nemrégiben közzétette azt a nyilatkozatát, amely arról szól, hogy Ukrajnában nem tartják tiszteletben a szólás és gyülekezés szabadságot. Aztán a demokráciák közössége parlamenti fórumát is említeném, amely minden demokratikus ország parlamentjét képviseli, és ez a fórum is kifejezte aggodalmát amiatt, hogy visszalépés történt az ukrán demokratikus fejlődés útján. Ami egy nagyon is konkrét aggodalmat illet, az ellenzék részéről. Szeretném, hogyha megnézzék ezt a levelet, <clears throat> amelyet készítettünk, és szeretnék röviden reagálni a titkos szolgálatra és Koroskovszki úra, annak főnökére, aki egy személyben média mágnás és a legfelsőbb igazságügyi tanács elnöke, amely tanácsnak hatáskörébe tartozik a bírák kinevezés és elbocsátás. Itt valóban érdek ellentét van egy személyen belül. Tehát ez nem véletlen, hogy a titkosszolgálat az elmúlt hónapokban támadja az ellenzéket. Az ellenzék vezetőjét támadja a titkosszolgálat, meghamisítják a büntető eljárásokat, amelyeket bevezettek az ellenzéki politikusok ellen. Sajnálatos módon a korábbi KGB-re emlékeztet a volt Szovjetunióban, nem mint az ukrán titkosszolgálat ma. Nem lehet más tenni, csak kifejezni aggodalmunkat azzal kapcsolatban, hogy a jelenlegi hatóságok beavatkoznak belső ügyekbe, mint például a batkisínai párt esetében, amely a legnagyobb Júlia Temosenko által vezetett ellenzéki párt. A hatóságok klónokat készítenek. Az ellenzéki pártokat klónozzák. Azt állítják például erről a klón pártról, hogy ez bizony Júlia Temosenko pártja, de ez nem így van. A klónozott párt jelöltjeit úgy állítják be, mint azok a valódi ellenzéki párt jelöltjei lennének. Ami az Oroszországgal való vámóniót illeti, nem hiszem, hogy a jelenlegi hatóságok orosz párti retorikájuk ellenére vámónióra készülnének Oroszországgal, amely Eston asszony nyilatkozatát illeti, én jó magam meglepődtem ezen a nyilatkozaton. Én úgy tudom, hogy annak ellenére, hogy a sajtószolgálat tagadta ezt, mégis ez hangzott el. És arra hírhet nyilatkozatra kell emlékeztessek, amelyet egy másik magasrangú EU tisztviselő tett Ferhajgen úr. Ez egy nagyon negatív trend, és azt szeretném kérni önöktől, az Európai Parlament képviselőtől, hogy önök megfelelő állást foglalnak. Az Ukrán Parlament EU Integrációs Bizottsága elnökeként arra kértem Eston asszonyt, a főképviselő asszonyt arra kértem magasrangú tisztviselőként, hogy tisztázza ezt. Mi, mi is volt? Mi hangzott el? Hogy tisztázza az ügyet. Zárásképpen, ha megengedik, azt szeretném elmondani, amit az, amit önök tesznek a parlamentben, hogy kiállnak a sajtó és nyilvánítás szabadságért, kiállnak azon újságírók mellett, akiket megfélemlítenek és összevernek. Nos hát a koalíció megállapodott abban, hogy a sajtó szabadsággal foglalkozó bizottságot az ellenzék egyik vezető, vezető személye fogja majd elnökölni Ande Shevchenko, híres újságíró, ellenzéki újságíró. Nem a focista, Shevchenko az újságíró. Reméljük, hogy ez ö, egy pluszpont lenne, de ne felejtjük, ne felejtsék el, hogy ellenzékben vagyunk, nincs elég szavazatunk. A jogalkotásban nem tudunk úgymond beavatkozni. Az utolsó az orosz-ukrán megállapodás, a Fekete-tengeri flotta kapcsán. Én személyesen az ukrán delegáció vezetője, az orosz-ukrán Fekete-tengeri flottával foglalkozó bizottság elnökeként azt szeretném mondani, hogy minél tovább marad az orosz Fekete-tengeri flotta Ukránában. ez annál nagyobb biztonsági veszélyt jelent Ukrán számára. Én úgy gondolom, hogy ez egy hiba volt, az elnöknek ez nagy hibája volt, hibát követett el, és ez az ukrán alkotmányjal is ellentétes tett és nyilatkozat. Az ugye van nemzetközi jog, amely segítségével, ha visszatérünk a határa, akkor mi ezt a megállapodást felbontjuk Oroszországgal. Ezzel a pozitív, reményteli információval szeretném zárni köszönetnyilvánításaimat, gondolataimat. Köszönöm önöknek, elnök úr, mindenkinek, aki elég türelmes volt, és itt maradt az ülés végéig. Köszönöm az önök türelmét, érdeklődését, amelyet országom iránt tanúsítanak. Köszönöm, hogy a demokrácia iránt is érdeklődést tanúsítanak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm mindenkinek. Az önök utolsó szavaival teljesen egyetértünk mi, ez a közös érdek, és együtt dolgozunk együtt ezen, hogy ezt elérjük. A következő ülés október 5-én 9 órakor Brüsszelben lesz. Köszönöm.